Diamo inizio. Akkor megkezdenénk. Benvenuti a tutti. Mindenkit szeretettel köszöntenék, és akkor javaslom, hogy kezdjük meg a bizottsági ülést. Ha megengedik, a napirendet egy picit módosítanám, amennyiben egyetértenek, ugyanis az lenne a javaslat, hogy a hatodik és hetedik pontokat az ötös pont előtt kéne, tehát megfordítjuk, ami lehetővé tenne, hogy a Digi Agri helyettes főigazgatójával párbeszédet folytassunk a 2013-as költségvetés utáni időszakról is. Megele úr egyébként jelen lesz Albert Dess jelentésének vitáján is, tehát ha nincs ezzel kapcsolatban kifogás, akkor a napirendet ezzel a kis felcseréléssel fogadnánk el. Úgy látom, hogy ez így oké. Okay. A, akkor folytatjuk a rendes napirend szerint a január 25-26-a és február 1-i jegyzőkönyvek elfogadása, amennyiben az ülés végéig nem érkezik be kifogás észrevétel, akkor ezt is jóváhagyottnak tekinthetjük. Mint tudják, a mai ülésünk webstream ülés, és a mezőgazdaságért felelős biztos meglátogatja a bizottságunkat március 15-én a 2012-es jogalkotási programjáról fog itt értekezni, munkatervét fogja a bizottság 2012-es munkatervét ismertetni. Hasonlóan John Bell biztos is eljön hozzánk, az egészségügyért felelős biztos, ő április 12-én. Ezt a két időpontot, tehát március 15 Csolosz biztos, és április 12-én John Daly biztos lesz itt velünk. Négyes napi rendi pont. Ugye mindenkinél ott van a szavazati lista, az Európa világ első számú turisztikai célpontja, az európai turizmus új politikai kerete. Ugye itt a vélemény előadója az elnök helyettesünk, úr, az ETRA alap felelőse. Itt 35 módosítót nyújtottak be. Na most, ha a jelentéstevő kér szót, e pillanat, kér szót. Tehát akkor előbb megadnám a szót nikulescu és utána rögtön rátérnénk a szavazásra. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. Minden módosító nagyon fontos, nagyon konstruktív volt, és azt kérem a kollégáktól, hogy pozitívan szavazzanak a módosítókra. Azt hiszem, hogy egy jó minőségű véleményünk lesz. A közlekedési bizottság is figyelembe fogja majd venni a mi véleményünket. Köszönöm Nikolászko elnök helyettesnek, most pedig, ha mindenki készen állna, megkezdenénk a szavazást. Akkor a kis szavazókártyát mindenki bedugta, ugye? Kezdjük is meg. Kezdjük az egyessel. Az egyes számú módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva, mert hogy egyenlő. Nem is vettem észre. Nincs elég szocialista a teremben, és hogyha elhalasztanánk, akkor ezt biztos, hogy, hogy elfogadnák. Akkor most a kettesről megnyitom a szavazást, Danten féle. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas számúról nyitnám meg a szavazást. Zárom a szavazást a hármas számú módosítóról. Elfogadva. Megnyitom az ötös számú módosítóról a szavazást. Zárom a szavazást. Ötös számúról elfogadva. Hatos számú, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást a hatos számmal kapcsolatban. Ez is elfogadva. Hetes számú, megnyitom a szavazást. Gutierrez és többiek. Hetes, zárom a szavazást. Ez is elfogadva. Kilences számú, Nedelcseba féle, Megnyitom a szavazást, tehát a 9-es számú módosítóról. Zárom a szavazást. Ez is elfogadva. Tízes számú Dáncsila féle. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadva a tízes számú módosító. 11-es Paulson többiek. 11-esről megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadva. 12-es. Megnyitom a szavazást a 12-es módosítóról. Zárom a 12-esről a szavazást. Elfogadva 13-as számú módosító. Megnyitom a szavazást erről. Zárom a szavazást. Ez is elfogadva. 14-es szavazás, megnyitom a szavazást. 14-es módosítóról. Zárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös számú módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadva. 16-os szám. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást a 16 ossal kapcsolatban. Elfogadva. 17-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ez is elfogadva. 18-as számút szavazzuk most meg. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadva. 19-es számú. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ez is elfogadva. 20-as számú módosító, megnyitom a szavazást erről. Zárom. Elfogadva. 21-es. Megnyitom a szavazást a 21-es módosítóról. Zárom. Elutasítva. 22-es módosítóról megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadva. 23-as számú módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást a 23-assal kapcsolatban. Elfogadva. 24-es következik. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ez is elfogadva. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadva. 26-os módosító, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadva. 27-es számú módosító, megnyitom a szavazást a 27-esről, zárom a szavazást, elutasítva. 28-as módosító, Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadva. 29-es módosító két részben. Tehát első részről megnyitom a ö, szavazást. Tehát a 29-es módosító első fele zárva. Zárom a szavazást erre vonatkozom, Elfogadva. Most pedig a 29-es módosító második feléről szavazunk. Megnyitom a szavazást. A második részről. Zárom a második részre vonatkozó szavazást. És ez is elfogadva. 30-as módosító. Tehát a, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadva 31-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást a 31-ről. Elutasítva. 32-es módosító következik. Megnyitom a szavazást a 32 esek kapcsolatban, zárom a szavazást. Elfogadva. egy szavazat árán. A 33-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást a 33-ról. Elfogadva. 34-es módosító következik? Nem. Bocsánat. Az kiesik, tehát a 35-ös módosítóval kapcsolatban nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. És most, kedves kollégák, a módosított zárószöveg, az előbbit azt elutasítottuk, tehát az így módosított zárószöveget szöveget szavazzuk meg. Zárószavazatként zárom a szavazást. Elfogadva, és gratulálok Nikulescu elnök helyettesnek. Nos, akkor folytassuk a hatos napi rendi ponttal, ugye? A bizottság tájékoztatója az EU és a világ cukorpiacának helyzetéről. Szeretettel köszöntöm Ulgad eh, főigazgató helyettest az Digi Agri-ról. Ő fog információkat szolgálni a cukorpiacról. Ezt ugye elég komoly egyensúlytalanságok jellemzik. Nagyon jól tudják önök is, hogy tonnánkénti 1000 dollárt jóval meghaladták az árak. Ahogy önök is tudják, a, ö, a közös piaci rendtartásért felelős kompetensek úgy döntöttek, hogy lemondanak a tonnánkénti 500 eurós támogatásról, és a kvótán kívüli valamint izoglukóz értékesítésre, ami közbeszerzésen ment volna keresztül. Ulgárd igazgató erről azért részletesebb információkkal fog szolgálni, és bárki ezek kapcsolatban szót kér, az de természetesen felszólalhat. Thank you, Mr. Chairman. Well, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon röviden elmondhatom a véleményemet, hiszen a cukorvilágpiaci ára rendkívül magas jelenleg, és az Európai Unió van, ahol az árak hagyományosan magasabbak voltak, mint a világpiacon, és éppen ezért rendkívül attraktív volt, mint exportpiac, főként a harmadik piaci országok részéről és ez a helyzet sajnos már nem áll fent, hiszen a világ cukorpiaci árak már jelenleg is magasabbak, mint az Európai Unióban. Amikor végrehajtottuk a reformot, csökkent ugyebár az EU-ban a cukor ára, hiszen csökkent a referencia ár, és ez a trend elindult egy évvel ezelőtt, amikor 479 eh, eh, eurónál tartottunk eh, tonnánként, és a magas világpiaci ára következtében amelyek ugyebár időközben tovább emelkedtek, és jelenleg a becslések úgy szólnak, hogy ezek az árak tovább fognak emelkedni. Most a bizottságnak van egy olyan kötelezettsége, ugye, hogy biztosítsa a cukorellátást az Európai Unió piacán. A reformnak köszönhetően megszüntettük egy rendszert, amely egy specifikus kvótát tartalmazott az úgynevezett teljes idős cukorfinomítók részére. Ott nem volt termelési kvóta, úgy mint a cukornád esetében, viszont ott az im, hiszen ott az ACP országokból származó cukornád importon alapult, és ugyanez vonatkozott Kubára, Szerbiára, Horvátországra, amelyek szintén cukrot szállítanak. Azon feltételek alapján most, hogy az Európai Unió piaca kevéssé vonzó az ár következtében, hiszen nálunk is alacsonyabbak az árak, mint a világpiacon. Most azt látjuk, hogy elmarad jelenleg az import az ACP országok részéről. Ez az elmaradás, ez a csökkenés körülbelül 1 millió tonnában stabilizálódott a kampány végén, és ugye, ami, ami ugye bár október elején kezdődik és szeptember végén ér véget. Ebben az idő, ebben a időszakban, amikor ugyebár a 98 euró per tonnás adót megszüntettük egészen augusztus végéig. Úgy láttuk, ugyebár, hogy az az elgondolás, hogy a kvótán kívüli cukor exportot, amelyet a bizottság ugyebár ugyanakkor jelentett be, amikor megszüntette a 98 eurós adót, tehát, hogy ez a szándék immáron már nem legitimizálható, hiszen az importok lelassultak, és nem álltak rendelkezésre a mennyiségek a piacon. Éppen ezért a bizottság úgy döntött, hogy belső termelés és harmadik országokból származó exportban fogja ellátni a piacot, és ez 500 tonnát jelent kvótán kívül, és ebből már 650 ezer tonna exportálásra került. Tehát a kvótán kívüli cukrot kvótacukorrá alakítjuk áll, és ebben az esetben az adó 500 euró tonnánként. Úgy döntöttük, hogy felfüggesztjük ezt az adót, tehát jelenleg nulla összegű, így a cukor ingyenesen érkezik be és ezzel egyúttal megkönnyítjük harmadik országokból a nátszukor importját, hiszen itt viszonylag magas adót kellene eredetileg megfizetni. Tehát 350 ezer tonnával kezdtünk nulla adóval. Feltehetnénk azt a kérdést, hogy miért nem megyünk föl mindjárt 500 ezer tonnára, vagy akár 1 millió tonnára a hiány miatt. Ennek egyszerű a magyarázata, szeretnénk látnunk, látni a tapasztalatokat a 350 ezer tonna alapján, és akkor majd meglátjuk, hogy hozzáadunk-e még 250 ezer tonnát, vagy bárhány ezer tonnát. Tehát egyelőre feszültség alatt van ez a piac, hiszen a fogyasztóknak szükségük van cukorra, Éppen ezért döntöttük azt, hogy a, nem, a kvótán kívüli cukrot konvertáljuk kvóta cukorrá, és azokkal az országokkal, ami itt különösen gondolok Brazíliára, amely a legnagyobb termelő és a legalacsonyabb áron képes termelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ulgárd igazgató. Kezdjük meg mindjárt a vitát Morvai képviselőnek adnám meg mindenek előtt a szót. Madame, Morvai. Köszönöm szépen. Mi sem mutatja jobban a globalizáció és az élelmiszerrel való globális világkereskedelemnek a bizarságát és életszerűtlenségét, mint magyarország esete most ugye a magyar fogyasztók és hát nyilván több ilyen európai ország is van azért emlékezzünk erre hogy például most a magyar fogyasztók hatalmas árakat fizetnek a cukorért miközben magyarországnak nyolc azaz nyolc darab cukorgyára volt amelyből a globális világkereskedelembe való bekapcsolódás és a privatizációt követően egyetlen egy maradt. Eh, holott eh, abszolút eh, önállátók lehettünk volna de ez most már a múlt. ami a jelent és a jövőt illeti bár talán mi magyarok nem adjuk föl hogy még ezen a helyzeten is lehet változtatni az élelmiszer önrendelkezéshez való jog emberi joggá tételével de a jelen és a jövő ez idő szerinti realitása hogy meg kellene szüntetni ha már ugye importra szorulunk a cukornak az üzemanyagkénti felhasználási lehetőségét hiszen ez is e, jelentős mértékben drágtja a cukornak az árát és egyébként is egy rendkvül életszerűtlen dolog az hogy a cukrot az élelmiszert e, üzemanyag célra használni kivéve e, azt amit elismerünk hogy esetlegesen szükség lehet rá egy kis gazdaságban egy családi gazdaságban saját szükséglete de semmiképpen nem közutak gyakran járművekbe üzemanyagként kellene a, cukrot eh, felhasználni. a mostani javaslatunk az az hogy ezt eh, feltétlenül valamilyen formában amilyen lehetőség az európai uniónak erre van meg kell akadályozni és meg kell tiltani ez az egyes számú javaslatunk a kettes számú illetve jelentőségében még ennél fontosabb az élelmiszer önrendelkezés jogának visszaálltása és ahogy már annyiszor hangsúlyoztam az élelmiszernek a wto tárgyalások alóli és a globális világ világkereskedelemből való kikapcsolása annak lehetővé tétele hogy az európai országok gy magyarország is saját magát láthassa el e, élelmiszerrel. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Morvai képviselő. Stánki? Stárbin képviselő? Uh, köszönöm szépen. Nagyon tudják, hogy én magam is cukrot termeltem, cukortermelő voltam, és hát látjuk, hogy most mi a helyzet akkor, amikor az ember játszik a tűzzel. Már az 1970-es években foglalkoztam ezzel a témával. Számos kérdést tettem fel a bizottságnak és a biztosnak is, én egyetértek az 500 ezer tonnával, amelyet ki lehetne venni, és van egy olyan kvóta is, amely nem ö, emberi ö, felhasználásra ö, szánt kvóta. Ö, az Egyesült Királyságban is ö, nagyon sok probléma kötődik a cukor problémához. Szeretném megkérdezni a vámmal kapcsolatosan. Ugye elhangzott az, hogy 500 euró per tonna vámról beszéltek, és szeretnénk tudni, hogy az AKC országokból jönnek jön be ez a cukor, vagy például csak olyan országból, mint Brazília, vagy a világpiacról, igen, tehát akkor a világpiacról, ahogy látom. A zöld lobbit nagyon aggasztja a jelenlegi helyzet, nevezetesen a Brazíliából bejövő cukor, amelynek ökológiai következményei is lehetnek. Aztán vannak olyan piacok, amelyeket egész egyszerűen nem lehet ellenőrizni az eredeti cukor megállapodásnak része volt az is, hogy kontrollálni lehessen a piacokat. Én most, mint farmer, mint gazdálkodó beszélek, hogyha beavatkozunk, az Európai, hogyha az Európai Unió meg akarja a világnak azt mondani, hogy mit csináljon energia témában, azt hiszem, hogy az nem lenne igazából jó dolog ugye amikor már 160 dollár az, az olaj, tehát egy hordó olaj, akkor úgy gondolom, hogy mm, üzletemberként kell gondolkodnunk, nem pedig mint valami filantrópikus társaság. Tudjuk azt, hogy az olajpiac nagyon hasznos, ha, olajpiacban nagyon sokan hasznot húztak az utóbbi években, és most, hogyha közbe akarunk lépni a világpiacon, hogyha az Európai Unió ezt akarja, akkor mindenképpen fontos a piaci szabályoknak megfelelően eljárni. az Európai Unióban megvannak az információk a ö, cukor ö, mennyiséggel kapcsolatosan. Azt láttuk, hogy a ö, cukorára folyamatosan emelkedett. Ugye itt ö, világpiaci árakról beszélünk, és azokat kell alkalmazni, nem európai piacról, európai árok, árakról. Úgyhogy nem kellene talán az árupiacon beavatkozni. Köszönöm szépen. Most Klappfelder képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. A legutóbbi fejlemények fényében különösen boldog vagyok, hogy annak idején nem szavaztam meg a cukorreformot. Azt hiszem a mostani fejlemények és a cukorreform elfogadása közötti összefüggés túlságosan is egyértelmű. Úgy vélem a cukorreform nem volt kellően végiggondolva, viszont a mostani helyzet ráirányítja a figyelmet arra, hogy miért fontos, hogy az Európai Unió meghatározó mezőgazdasági termékekből önellátó legyen. A cukorreformból megtanult leckét remélem nem fogjuk elfelejteni akkor sem, amikor a közös agrárpolitika jövőjéről szavazunk majd. Albert Dess barátunk jelentéstervezete alapján. Néhány kérdést szeretnék fölvetni a bizottság felé. Egyrészt szeretném felhívni a figyelmet arra a gyanúra, miszerint úgy tűnik, hogy néhány olyan nagy cukorgyártó vállalat, amelyik több Európai Uniós tagállamban is jelen van, kartelgyanús magatartást folytat. Egyes tagállamokban lényegesen drágábban, akár kétszer drágában értékesítik a cukrot, mint más tagállamokban. Különösen azokban a tagállamokban drágult meg ennek következtében a cukor, ahol a cukorreform következtében jelentős mértékű gyárbezárásokra került sor. Ez elfogadhatatlan. Az Európai Bizottságnak feladata, hogy az Európai Unión belüli verseny tisztaságát a fogyasztók érdekeit képviselje ezért kérem az ilyen kartelgyanús magatartással szemben lépjenek fel elfogadhatatlan hogy az európai unió egyes tagállamaiban a cukor kétszer drágábban kerüljön piacra ugyanabból a gyárból mint egy másik tagállamban. a másik dolog amit szeretnék mondani hogy az izocukor kvótát emelni kell. Az izacukor versenyképesen előállítható Európai Uniós termék, kukoricából készül meghatározó részben, az Európai Unió számos régiójában kukorica fölösleggel rendelkezünk, az európai iparnak, feldolgozóiparnak szüksége van az olcsó izocukorra. Kérem, hogy az Európai Bizottság gondolja végig, hogy a következő idényre, még a kukorica vetése előtt vagyunk, hogyan lehetne a kukoricából készült izocukorkvótát emelni, az európai fogyasztók és az európai mezőgazdaság érdeke is ez lenne. Végezetül harmadik pontként arra vonatkozóan szeretnék kérdést föltenni, hogy eh, amikor a finomítói kvótákat szétosztják, akkor figyelembe veszik-e azt, hogy, a lehet, hogy azok a feldolgozók, finomítók juthassanak kvótához, akik a finomított cukrot a lehető legolcsóbban dolgozzák föl. Tehát ne a korábbi termelési adatok alapján, hanem annak alapján osszák inkább szét a kvótákat, hogy melyik az a finomító, legyen szó akár répatermelő, répafeldolgozó gyárról is, amelyik a legolcsóbban képes a cukrot finomítani. Köszönöm szépen! Én köszönöm. George Lyon, tiéd a szó. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. A Hogard út felé lenne egy egész sor kérdésem tisztázó jelleggel, tehát hogy miért is alakult ki ez a probléma ugyebár beszélt arról, hogy az Európai Unió piacán hiány tapasztalható, tehát csökken a rendelkezésre álló cukor mennyisége és a kapacitások is, illetőleg beszéltünk, elhangzott itt a kedvezőtlen időjárásról. Az Egyesült Királyságban sok tonna cukor veszett el a rossz időjárás, a hideg időjárás miatt, és ez negatívan befolyásolta a piacot. Tehát ez egy strukturális probléma mindenképpen, és hogy adott esetben a reform akár hibás eredményekhez is vezetett itt egy, egy alapvető kérdésről van szó, hogyan működik ez a szakpolitika, hiszen három éve vezettük be, és hát most már némi tapasztalat van, tehát a bizottság számára hasznos lenne ezeket az alapvető kérdéseket jobban megérteni. Talán ennyit szerettem volna elmondani. Grazie, George. Köszönöm, George. Rudix képviselő, e nyom. Situācija ir tāda, mēs visi zinām, esam lasījuši. A következő a helyzet. Minnyáján nagyon jól tudjuk, minnyáján olvastuk a kvóta témát illetően, ahol azt látjuk, hogy a, ha a cukorreform megbukott, sokkal több rosszat hozott, mint jót. Én a lett szavazókat képviselem, a mi cukorfinamítóink nagy részét bezárták, a dolgozókat elbocsátották, sőt azok a gazdák, akik cukorrépát termeltek, beszüntették a termelésüket. Éppen ezért szeretnék feltenni önnek néhány kérdést. Először is, mi hat, határozza meg azt, hogy egy ország saját maga döntheti el, hogy mit fog termelni, vagy pedig az Unió dönti el az országok számára, hogy lesznek-e például cukorfinomítóik, és egyáltalán a a kapott pénzeket most az országok majd cukorvásárlásra fogják felhasználni? Hát, azt hiszem, hogy akkor, amikor bezárták a cukorfinomítókat, nem vették figyelembe, hogy milyen következményei lesznek ennek a folyamatnak. Talán jó lenne felújítani a cukortermelést. A kérdésem az, hogy 2013 után lesz-e továbbra is cukorkvóta, vagy nem? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdést szeretnék feltenni a bizottság képviselőjének. El tudná -e mondani azt, hogy 2005-ben és 2010-ben Európában milyen cukorvolumen termeltek, mennyit hoztak be, tehát mennyit importáltak 2005-ben és 2010-ben, és hogy elemezte -e a bizottság azt, hogy az európai cukorágazat rentábilisabb lett-e, vagy nem. Köszönöm, Michel. Most pedig Ányon képviselő következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Morvai asszonynak tennék fel egy kérdést, talán a tolmács rosszul értette, de én legalábbis én a tolmácsoláson keresztül értettem, hogy 800 cukorfinomító, 8-ról van szó, akkor rendben van. Én szeretném önt támogatni teljes egészében, viszont nem tudom azt támogatni, hogy fejezzük be az ipari célú cukor felhasználást a cukor egy rendkívül értékes ipari, értékes ipari nyersanyag, és most, hogyha ezt a cukrot elvinnénk a Walesbe, vagy bárhová, akkor ez óriási költségeket eredményezne, és azt hiszem, hogy igaza van Sturdy úrnak, amikor azt mondja, hogy hagyjuk a piacot uralkodni a saját törvényei alapján. E Köszönöm, Anyó képviselő. Most pedig Jár képviselő, az utolsó felszólalás, aztán visszaadjuk a szót. Köszönöm szépen, lenne egy rövidke kérdésem, mert számomra nagyon fontos azt megtudni, hogy a bizottság hogyan értékeli a világpiaci áraknak az alakulását, hogy ezt egy rövid távú jelenségnek tekinti-e, vagy adott esetben vannak jelzések arra, hogy hosszú távon fenntartható módon kell számolnunk a magas árakkal, hiszen ez számunkra nagyon fontos, hiszen az Európai Uniónak nyilvánvalóan dönteni döntenie kell a cukorpiaci rendtartásról, nem azonnal, de azért döntődnünk kell, de azt hiszem, hogyha a hogyha van egy világpiaca mezőgazdasági termékek részére, ezek tük, ez tükrözze vissza ugyebár a ráfordítási költségeket. Ezért szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy élem, véleményük szerint hogyan fog alakulni a ára a jövőben. Köszönöm, jár képviselő. José Bové. José, poi Euh, Egy kommentárom lenne a bizottság mondandójához a, a struktúrát illetően, a cukortermelők struktúráját illetően. Michel Danten a volumenekről kérdezett, azt hiszem, hogy érdekes lenne, hogy a bizottság e, elmondaná, hogy ki termeli a cukrot. Brazília, Európa vagy, vagy ki. Azt hiszem, hogy jó lenne tudni ezeket az adatokat, mert a piac nem országonként valósul meg, hanem multinacionális vállalatok léteznek, például Brazíliában, de ö, Európában is még nagyon sok a cukortermelő. Az elkövetkezendő években a Mercosurral is tisztázni kell majd ezt a témát. Mert ha nem tisztázzuk, akkor megint csak egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor a mezőgazdasági termékek, mint például a cukor is, hát egyre inkább problémát okoznak. Köszönöm, José. Most pedig Ulgárt igazgató úr kap szót. Nagyon sok kérdés volt, és remélem, hogy röviden tud majd válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Di Castro úr, köszönöm szépen a kérdéseket, és ez rámutat, hogy mennyire összetett a világ cukorpiaci rezsim és ennek a szerkezete. Egyáltalán miért volt, egy, miért volt szükség egy reformra? Két okból volt szükség. Elsőként azért, mert láttuk azt, hogy vámmentes importok érkezhetnek a világ 48 legszegényebb országából, fejlődő országából, és úgy döntöttünk, hogy megszabadulunk a régi rezsimtől, a régi ACP országoktól, ahol fix mennyiségek voltak október 1-ével meghatározva, 2005-ben, 2006-ban megszüntettük ezeket a tarifákat, tehát most már nincsenek tarifák az ezekből a destinációkból érkező importokra. A második indoka a, a reformnak az volt, hogy mielőtt mi az úgynevezett tengeri cunkrunkat tudjuk tudunk exportálni, tehát ez az A és a B kvóta feletti mennyiség, tehát úgy gondoltuk, hogy ezt szeretnénk szabadon exportálni a világpiacra, ideértve a kvóta cukrot is 1,3 millió tonna nagyságrendben, ami, amit ugyebár a WTO-ban beterveztünk. Ekkor Ausztria és Tajföld a WTO-ban panaszt emeltek ellenünk, elvesztettük ezt a panaszügyet, és ennek az volt az oka, hogy a tengeri cukrot alapjában véve kereszt, kereszt támogatásban részesítik a B kategóriai cukornak megfelelően, és és ez befolyásolja az 1,3 eh, millió tonnás eh, cukormennyiségeket. Na most ennek eh, a helyzetnek az lett a következménye, hogy láttuk az importnak a növekedési lehetőségét, és a második elem pedig az volt, hogy definíció szerint csökkentenünk kellene, kellett volna az exportált mennyiséget, hiszen ezt nem fogadták el a jövőben. Tehát ennek követ következményében felajánlottuk az iparnak azt, hogy igazodjanak az új helyzethez, ahol csökkentettük a kvótákat, és ez egy teljes egészében szabad döntésen alapult. Minden egyes gyártó, minden egyes termelő számára az EU-ban, hogy egy, hogy elfogadják ezt a nagylelkű ajánlatot, tehát hogy 730 eurót adunk tonnánként, akkor hogyha feladják a termelést. Tehát ezt a kompenzációt inflációt aztán csökkentettük, minden esetre egy rendkívül nagylelkű ajánlás volt. És miért volt annyira nagylelkű? Mert láttuk azt, hogy a, hogy a piac részt vett ebben a rendszerben. Nos, csökkentettük, tudtuk 18-ról 14 millió tonnára csökkenteni a kvóta alatti eh, szintet. Tehát ahogy mondtam, ez szabad döntésen alapult, hogy bennmaradtak vagy kiszálltak a rendszerből. Na most az teljesen természetesen természetes, hogy, akik, hogy azok döntöttek a kiszállás mellett, akik a legkevésbé hatékonyak voltak, és azok, akik bennmaradtak, ők voltak a leghatékonyabbak, és ők képesek voltak arra, hogy ezt átalakítsák, racionalizálják a termelésüket, és az EU cukoripara jelenleg sokkal koncentráltabb, sokkal racionálisabban működik, mint a múltban, és ez nagyon jót tett természetesen a termelési költségeknek. Nos, hallottuk, és ebben nincs semmi új, hogy most itt az euról volt szó, vagy a bizottságról volt szó, hogy felkérte volna a gyártókat, hogy csökkentsék a mennyiségeket. Mi ezt nem csináltuk. Mi felajánlottuk ezt a lehetőséget, aki egyetértett vele, azt megtette, és ez alapvető változásokhoz ered, vezetett. A reform második szaka, része az volt, hogy miután megszületett ez az import megállapodás, az 1,6 millió tonnát nem tudtuk már fenntartani az úgynevezett főfoglalkozású finomítók részére. Tehát éppen ezért a cukorrépa sokkal versenyképesebb, mint a múltban, hiszen Eh, hiszen itt nem csak, eh, hiszen, a, a, hiszen itt csak egy három hónapos kampányról van szó, tehát egy viszonylag rövid időszakról, az éghajlattól függően, tehát, és abban az időszakban, amikor nem dolgoznak fel cukorrépát, akkor cukornádat is föl tudnak eh, dolgozni, és ez természetesen azt jelenti, hogy nőtt a versenyképességük. Na most, hogyha vesszük ezeket ezeket a cukorgyárakat, és őket most veszélybe hozzuk azáltal, hogy csak nátszukrot dolgozhatnak fel, akkor adott esetben kérhetnek, kérhet, kérhetik azt, hogy október, november és decemberében megfelelő mennyiségek álljanak rendelkezésre. Tehát ki kell egyensúlyozni az érdekeket azoknál a finomítóknál, amelyek amelyek cukornáddal is dolgoznak, és azok között, amelyek csak trépacukrot dolgoznak fel. Nos, a végkövetkeztetés az, hogy az iparunk sokkal erősebbé vált, és eléggé furcsán hangzik, amikor kvóták voltak nemzeti szinten, akkor akkor nagyon pici volt a kereskedelem az egyes tagállamok között, és inkább egy ilyen kompatibilis piac alakult ki. Minden egyes gyártó gondoskodott arról, hogy az árak mindenképpen alacsonyak legyenek, és hogy elkerülhető legyen az import. Ez teljes egészében eltűnt, ez teljes egészében megváltozott. A a verseny jelentős mértékben felerősödött. Éppen ezért meg vagyok lepődve, amikor olyat hallok, hogy az árak kétszerese egyik tagállamban, mint más országokban, hiszen itt buyout árakról van szó olyan tagállamok, mint Németország, Franciaország, Belgia vagy Hollandia, ahol feleslegek alakultak ki, és ott a természetesen alacsonyabbak az árak, mint olyan országokban, mint Olaszország, Görögország vagy Portugália, ahol hiány van a, termé- a, a termékből. Tehát ez a piacnak a törvényszerűsége, és most sokkal erősebb a verseny, mint abban az időszakban, amikor nem volt kereskedelmi kapcsolat a tagállamok között. Na most még nagyon röviden az 500 euró per tonnás kérdésre. Ez arra a teoretikus is lehetőségre vonatkozik, hogy a kvótán kívüli cukrot kvótacukorrá alakítsuk át, de senki sem lehet annyira esztelen, hogy fölöslegesen fizessen ki összegeket, tehát ez egy teoretikus lehetőség. Tehát amit lehetővé tettünk, tehát nullára helyeztük a vámot, hogy a gyártók számára nem merüljenek fel további költségek. Nos, akkor a kérdés, honnan jön ez az 500 euró per tonna? Nő a kereslet ne talántán, vagy csökken a termelés? Egyik sem, egyik sem kihangsúlyozom, hiszen 16,5 millió tonna körül van a, fogyasztás az EU-ban, és nem változik jelentős mértékben. Tehát a kvóta cukor megtelt tehát nincs eh, hiány ebből a szempontból. Tehát mi a helyzet? A helyzet az, hogy, hogy kevés a kvótán kívüli cukor, amelyet nem szabad ugye szabadon eladni az Európai Unió piacán, kivéve ha kifizetik az 500 euró per tonnás összeget. Tehát eh, Ebben az évben a kampány sokkal alacsonyabb, mint a múlt évben. Múlt évben 4,6 millió tonna kvótán kívüli cukor volt, ebben az évben 3-3,5 millió tonna, inkább 3,2, hogy pontos legyek. Tehát ez a kvótán kívüli cukrot célra lehet felhasználni. Egyrészt lehet exportálni, hogyha ezt megengedjük, és ahogy mondtam, 650 tonnát, 1000 tonnát megengedtünk, vagy pedig fel lehet használni bioetanol előállítására, és 1,2 millió tonnáról lenne itt szó. A harmadik lehetőség a vegyipar, hogy engedjük meg a vegyiparnak azt, hogy legyenek versenyképesebbek, mint más versenytársaik, és lehet, kapjanak lehetőséget, hogy hozzáférjenek a cukorhoz ugyanolyan körülmények közepette, mint más versenytársak. A negyedik lehetőség pedig az, hogy átvisszük a következő évi kvótába. Na most ez az utolsó opciónak nem, len, nem lenne észszerű, hogyha a piacon hiány lenne, Éppen ezért teljes egészében fel akarjuk tudni használni ezt a kvótán kívüli cukrot, tehát lehetővé tesszük a plusz exportot 350 ezer tonna, amit beszéltem, ugyebár, és ezt átalakítjuk most kvóta cukorrá. Ez tehát amit a tanács és a bizottság, illetőleg a parlament is elmondott a 106-os cikkely alatt ez a világpiaci szolgáltatásokra vonatkozó tarifák, tehát ebben az esetben hogyha az ajánlatok elérnek egy olyan szintet, amely azzal fenyeget, hogy negatívan befolyásolja az ellátást, és ez a, le, ez a valószínűség esetleg hosszú távon fennállhat, akkor a bizottság megteszi a szükséges lépéseket, megszüntetheti a vámokat, vagy hasonló lépéseket tesz. Hiszen ezt tettük meg, egy millió tonna hiányjal számoltunk, és úgy döntöttük, hogy akkor megszüntetjük a vámot, kvótán kívüli cukrot kvótacukorra alakítunk át, és lehetővé tesszük az exportot tehát jelenleg 350 ezer tonnáról van szó, és hogyha még mindig van szükséglet, akkor ezt föl tudjuk emelni 500 ezer tonnára, vagy bárhány ezer tonnára, amennyire szükség van. Tehát van egy kötelezettségünk arra, hogy a belső piacot megfelelően biztonságosan ellássuk. Nos, a kérdés az, hogy nem kellene bizonyos szintű önellátást biztosítani a cukor vonatkozásával, akár cukorról, tejről vagy olívaolajról van szó, természetesen van egy normális fölösleg, de hogyha mondjuk vesszük a zöldségeket, ott nem valósítható meg. Mi értelme van annak, hogyha egy bizonyos terméknél száz százalékos önellátásra törekszünk, másoknál ezt nem tudjuk megtenni, tehát ez nem lenne a célunk. Tehát úgy gondoljuk, hogy a, engedjük meg a piacot, hogy teljes egészében e, uralja a, a gazdasági lehet folyamatokat, hogy a kereskedelem ki, egyen, ki tudja egyensúlyozni a hiányokat és a fölöslegeket, tehát a reformtól nem kell megijedni, mert ha megnézzük, hogy mi volt 2005-ben, tehát amikor azzal számoltunk, hogy egy kevesebb lesz az export és egyre nő az import a, a, a kilépések miatt, tehát a világpiaci ár valószínűleg alul maradt volna az Európai Uniós árnak, és ezért volt szükség a reformra nem sok évvel ezelőtt az EU árának a ára, EU piaci ár az háromszorosa volt a világpiaci árnak, és a reformot követően kétszerese volt a világpiaci árnak és ugyebár a világpiacon a helyzet egy picit másképpen alakul, mint az Európai Unió belső piacán tehát kérdés volt még, hogy fennmarad ez még hosszú távon. Elnök úr, én nem tudok, én nem vagyok bölcsebb itt a, a jelenlévőknél, és nem vagyok abban a helyzetben, hogy szolid becslést adjak erre. De amit el tudok mondani, amit látunk a világpiacon, gabona vagy olajmagvak esetében, látjuk ezt az, el, ezt az elmozdulást a kínálat és a kereslet között, tehát nő a világ világpiaci ár hosszú távon mezőgazdasági termékekhez képest, összehasonlítva azzal, ami az elmúlt 20-30 évben történt. Mindenképpen véleményem szerint valódi árkiigazításra fog sor kerülni, és miért? Azért, mert a cukrot Brazílban, Brazíliában és Amerikában nem csak fogyasztásra, ha tudják felhasználni, hanem bioetanol gyártására is. Hogyha 100 dollár dollár fölött van az olaj világpiaci ára, akkor ez egy óriási motivációt jelent arra, hogy a nácukrot ipari célra használják fel, és ne fogyasztásra. És kérem, hogy ez ne úgy értékeljék, hogy ez be is fog valósul, meg is fog valósulni, de mindenképpen számolnunk kell a növekvő világpiaci árakkal, nem csak a cukor vonatkozásában. Elnézést kérek, ha egy kicsit hosszú voltam, de ha valami nem világos, akkor vissza fogok még térni. Tehát, tehát mi, mi nem szeretnénk elszigetelten tekinteni az izoglükóz kérdésre. Tehát gondoljunk arra, hogy nemrég volt ez a reform, és ahogy már el is hangzott, 2015-ben ez az időszak lejár, és majd látni fogjuk azt, hogy a világpiaci alapok megváltoznak, és annak alapján kell majd eldöntenünk, hogy lesznek-e vámok vagy nem. Hát ez a úgynevezett 65 ezer dolláros kérdés. Köszönöm. Néhány másodpercre megadom a szót a felszólalónak, de nagyon sok témánk van még szándék. Köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni arra, hogy a 70-es években, amikor elkezdtük ezt az egész folyamatot, akkor az árak sokkal magasabbak voltak, és szerettünk volna garantálni a piacot az AKC országok számára is, és az európai országok számára is. Az Európai Unión belül voltak olyan országok, amelyek monopóliumot élveztek, és azt hiszem, hogy erről a bizottság, ezt a bizottságnak is tudnia kell, és nem szabad elfelejteni. Köszönöm, és köszönöm a vitát is. Urgánt ö, igazgatónak. Ha nekem enged egy rövid észrevételt, Urgánt igazgató úr, éppen azért, mert több mint 80 gyárat zártunk be Európa szinten 2005-ös reform kapcsán talán azért az elvárható lenne, hogy ez a jövőbeli reformoknak tanulságot is jelenthet, hogy egy picit hosszabb átmeneti időkkel számoljanak, hogy ne legyen ennyire drámai szociális és gazdasági hatása ennek, akkor, amikor aztán ugye ezer dollár, tombánként ezer dollár fölé kerül a cukor világpiaci ára. Most pedig térjünk rá nagyon gyorsan és rögtön a következő napi rendi pontra. Megint csak Ulgárd igazgató urat kérném, hogy tájékoztasson minket arról, hogy hogyan valósul meg az gyümölcs rendszer program. Úgy tűnik, hogy itt valamiféle késést szenvedett ez a program, de hát tudni szeretnénk, hogy ez megy tovább, jobban működik most, jobban halad, vagy milyen további javulással számolnak a jövőre. Még egyszer megadnám a szót Ulgárd igazgatónak, aki az iskola gyümölcsrendszerről fog minket felvilágosítani. Remélem ezzel kapcsolatban kevés hozzászólás lesz, mert akkor átérhetünk a többi pontra, különös tekintettel Albert Dess jelentésére, ami, hát, amit mindannyian várunk. Köszönöm szépen, elnök úr! le, még a cukor témával kapcsolatosan egy utolsó kommentárom lenne. Vannak olyanok, akik ma már nem cukorrépát termelnek, hanem mondjuk olívaolajat vagy mást, úgyhogy természetesen nem felejtettük el a gazdákat, azért én is akartam erre emlékeztetni. Ami az uniós iskolagyümölcsrendszert illeti, a piac és a piaci rendtartás, tehát a gyümölcs és zöldségpiaci rendtartás megreformálása után indult el ez a folyamat, és azzal kezdtük, hogy egy 90 milliós összeget irányoztunk elő ennek a rendszernek, figyelembe véve a tagállamok kérelmeit. Voltak olyan tagállamok, amelyek nem akartak részt venni ebben a rendszerben, voltak olyanok, amelyek akartak, 23 tagállam vesz részt 2010-ben ebben a rendszerben. A fel nem használt töbleteket azon országok között osztottuk meg fel, amelyek nem vettek részt ebben a rendszerben mivel felmerültek bizonyos problémák a megvalósítása, a logisztika terén, valamint a társfinanszírozási igények szintjén is, ugyanis a tagállamok 50%-ban társfinanszírozzák ezt a rendszert, 25 százalék a kohéziós alap országok 25%-a járulnak hozzá, és összességében 126 millió eurót jelent ez az Európai Uniónak és a nemzeti költségvetéseknek, ami a, tehát ahogy említettem, társfinanszírozásról van szó, a németországi 16 renderből, tartományból szintén vannak olyanok, amelyek nem vesznek részt ebben a társfinanszírozásban. Aztán voltak olyanok, akik kritizálták az adminisztrációs problémákat, az ellenőrzést. Hát megint csak egy klasszikus probléma előtt állunk, Ugye egy nagyon jó célt szeretnénk előmozdítani, amelyel kapcsolatban mindenki egyet ért, de a fontos az, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az adófizetők pénzét, az EU pénzeket megfelelő módon használják fel. Tehát ezt az egyensúlyt kell mindenképpen megvalósítani a célkitűzések és a megfelelő pénzek felhasználása mellett. A ö, 90 milliós összeget nem használtuk fel teljes mértékben, körülbelül 37 százalékot használtunk csak fel, tehát ez körülbelül több, egy kicsit több mint egyharmada 90 milliónak 2010-re vonatkoztatva, 2011-re vonatkoztatva úgy gondolom, hogy teljes mértékben fel tudjuk majd használni a teljes összeget, és lesznek változások is a megvalósítási szabályok terén. Megpróbáljuk egyszerűsíteni a tagállamok munkáját is egy jelentés fog születni majd a tapasztalatokról jövő évben, 2012-ben, aztán ami az ellenőrzési problémákat illeti. mellesleg szeretném azt is elmondani, hogy az iskola gyümölcsrendszer teljes mértékben hasonlít az iskolai tej rendszerhez és ez egy olyan alap, amelyre kell a jelentésünket alapozni, és a főtitkár is felkértünk arra, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Létrehoztunk egy csoportot, az érintettek tagjai ennek a csoportnak. Februárban találkoztak már, és március 24-én ismét találkoznak majd. Ez egy ö, csoport, amely az iskola gyümölcs rendszer megvalósításában érdekelteket ö, veszi célba. Egy szakértői ö, csoport is ö, ö, segíti a bizottság munkáját, kutatók, akik foglalkoznak a témával, megpróbáljuk a legjobb tapasztalatokat összegyűjteni, a legjobb tapasztalatok cseréje is folyik. Maga ez az iskola gyümölcsrendszer egy olyan rendszer, amely a, fontos a gyerekek számára is, ez a 90 milliós összeg egy korlátozott összeg. Ugye a, az iskola rendszeren belül ott van az alma rendszer is, tehát vannak kísérő tevékenységek is, vannak programok, amelyek keretén belül rendszeresen konzultálnak egészségügyi problémákról, az iskolákkal, arról, hogy mi is a, az élelmezés. Tehát mindenképpen fontos, hogy a gyermekek is megkapják az összes információt arról, hogy miért is jó, hogyha ők almát, gyümölcsöt esznek kapcsolatban vannak a gazdálkodókkal is. Természetesen a cél az is, hogy növeljük a fogyasztást, a gyümölfogyasztás, hogy a gyermekek egyre több gyümölcsöt egyenek, és összességében mobilizálni szeretnénk a fogyasztásra, de nem csak a gyermekeket, hanem a tanárokat is, a pedagógusokat, a szülőket is. Tehát nem csak azokkal foglalkozunk, akiket, akiket megcéloztunk. Tehát elnök úr, ez a rendszer jól, működik, jól működik, persze lehetne javítani rajta természetesen. A társfinanszírozási aspektusok nagyon ö, nagy terhet jelentenek bizonyos tagállamok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen Urgárd igazgató Lavia képviselőkért szólt, azonnal meg is adom neki, Giovanni Tiede. Szóval köszönöm elnök úr. A bizottság egy sor olyan hasznos elemet sorolt föl, amit itt hallhatunk, de azért engedjék meg, hogy azt hangsúlyozzam, hogy közösségi szinten 22 millió gyerek van az EU-ban, túlsúlyos. 5,1 millió kövér, tehát világos, hogy a gyermekkörű elhízottság egy olyan probléma, amit mindannyiunk problémája, az egészségügyi világszervezet azt állítja, hogy legalább napi 400 g gyümölcsöt és zöldséget kéne naponta enni. Talán ez az iskolai gyümölcsprogram egy fontos eszköz lehet ebbe az irányba. Az is világos, hogy a Kofinanszírozás differenciálása egy kérdés, de hát a tagállamok részéről ez a praxis egy eltérő csatlakozást és részvételt teremtett a programba. Voltak országok, amelyek nem akartak teljes mértékben részt venni, mások részlegesen használták, voltak egyáltalán nem. Tehát az is világos, hogy valamit itt meg kell változtatnunk. Egy kérdésem is lenne a bizottság irányába. Először is azt kérdezném, hogy hogy van az? Miért? van, a rendelet szövegébe egy finanszírozási korlátról szól. Más programokban ilyen nem szerepel. Tehát itt van egy plafon, 90 millió euróval. Ez világosan korlátozza is magát az akciót és annak a bővíthetőségét. Másodszorban, hogy mégis képet kapjunk arról, hogy ez a program mennyire későn fejlődött ki. Azt kérdezném a bizottságtól, hogy hogy lehet az, hogy a azok a szakértői csoportok, amelyeknek figyelemmel kellett volna kísérniük ezt a programot, és a 2009-es programozás ezzel számolt is, de 2011 elején még mindig nem kezdték meg a munkájukat. Hogy lehet az, hogy az éves programban 1,3 millió eurós költségvetés volt az ilyen kísérő akciókra, tevékenységekre, mint egy páneurópai honlap létrehozása ezen élelmiszerekről, vagy pedig egy network program a best practices cserére. Hogy lehet, hogy mindez még mindig nem aktiválódott? Nyilvánvalóan eh, ezek fontos eh, rendszerrészek, eh, jobb eszmecsere, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok cseréje szempontjából. Szóval úgy kéne eljárni, hogy egy ilyen program, aminek tényleg nagy értéke lehet az egészség szempontjából, hogy hogy nem tud ez egy kicsit elindulni. Köszönöm én is, köszönöm Giovanni, most pedig Elizabeth Jegel képviselőkért szól. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntet mondok a bizottságnak a bemutatóért, és az előttem szóló már elmondott néhány dolgot, amit én is el akartam mondani, és ez nagyon fontos. Emlékszem a bevezetésére, amikor ugyebár beszéltünk az iskolatej programról. A legnagyobb probléma számomra legalábbis Németországban elhangzott, azok az administratív nehézségek. Kérem a bizottságot őszintén arra, hogy építse le, szüntesse meg ezeket az bürokratikus nehézségekkel. Természetesen szükség van az ellenőrzésre, de ezt próbáljuk meg leegyszerűsíteni. Egyszerűen nem lehet azt elképzelni, hogy mi nekünk ma Európai Parlamentnél az a feladatunk, ugyebár, hogy a gyerekeket megfelelően lássák el tejjel, gyümölcsel, stb. Számunkra ez egy nagyon fontos célkitűzés, és és úgy kell a programokat megalkotni, hogy azokat meg is lehessen valósítani. Én csak pozitív dolgot hallottam az iskola gyümölcs programról, le kell építeni a bürokráciát. Ugyanelt vonatkozik az iskolatej programra, bennünket megdicsérnek, nem is bennünket kellene megdicsérni, hanem alulról kéne jönni ez, ennek a kezdeményezésnek és a dicséretnek. Éppen ezért messze menően támogatom azt, amit Ranni kollégám elmondott mondott is, hogyha a bizottságnak sikerül leegyszerűsíteni a bürokráciát, akkor még nagyobb lesz a sikere ennek a programnak. Köszönöm. Molto bene. Elisa. Nagyszerű, köszönöm Elizabeth. Még egyszer Ulgárt kap szót további tisztázásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid tudok lenni most már. Annyit szeretnék elmondani, hogy miért van itt ez a 90 millió eurós plafon a szövegben, azért, mert ez a kompromisszum része volt a tanács részéről, amikor elfogadták a szöveget, ezt a szöveget ugye akkor elfogadták, a kó, tehát az, az együtt döntést megelőzően fogadták el ezt a szöveget. Na most, ami a késedelmeket illeti, úgy gondolom, hogy ezek a kibővített találkozók, mi két csoportot hoztunk létre, tehát ez egy kibővített részvevői csoport a tagállamok részéről, és ott, vannak az, ott van a szakértői csoport is. Az első találkozásra múlt év februárjában került sor, és a második találkozóra pedig március 24-én kerül sor. Tehát a dolog működik. A weboldal, ezzel kapcsolatban valóban voltak bizonyos késedelmek, itt próbálunk előrelépni, és ez is egy olyan téma volt, ahol problémák voltak a belső megszervezéssel azok vonatkozásában, akik ezt a weboldalt egyáltalán létrehozták, de megpróbáljuk itt is lerövidíteni az időket. Na most, ami a szakértői csoportot, valóban ez is igaz, itt is voltak bizonyos késedelmek, azért, mert egy eléggé bonyolult rendszerről van szó, hogy létrehozzuk, meghívjuk az érdekelteket, a szakértőket, be tudok számolni, számolni arról, hogy lejárt a határidő, most a következő lépés, hogy kiválasszuk a szakértőket, tudósokat, nem tudok pontos határidőt mondani, de azt tudom mondani, hogy viszonylag rövid időn belül a dolog működőképes lesz. Nagyon örültem, az Európai Parlament részéről a támogatásnak, hiszen ez rendszer közel áll a szívemhez, ez az én kedvencem, így is mondhatom, így ezért mindenkinek örülök, aki támogatja ezt a rendszert, és ahogy ez már elhangzott, ugyebár teljes egészében tisztában vagyunk azzal, hogy itt van ez az egyensúlytalanság, egyrészt ugyebár a bürokrácia az egyik oldalon, másik oldalon pedig az, hogy a tagállamok ezt racionálisan tudják használni. Dolgozunk rajta, próbáljuk javítani a rendszert, de fenn kell tartanunk ezt az egyensúlyt. Köszönöm szépen. Bene. Nagyszerű. Most tehát akkor a következő napirendre, pontra is térhetünk, vagyis visszafele az ötösre, a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívások és költségvetési források. Giovanni Lavia vélemény előadója, a SURE bizottsága felett, illetékes ezért a koordinátorok döntése után miszerint formális véleményt kellett készíteni. Lavia képviselő, a mi jelentéstevőnk gyorsan megszerkesztette egy véleményt, és meg is adnám a szót Giovanninak, hogy nagyon gyorsan ismertesse velünk ezt a véleményt, és a meggele helyettes igazgató is meghallgatja mindezt, aki talán reagálni is tud rá. Köszönöm, elnök úr! A vélemény elkészítésekor nyilvánvalóan először is egy olyan feljegyzésnek a tartalmából indultam ki, amit a bizottság elnöke már korábban megküldött a Surénak, ami arról szólt, hogy egy kicsit, tehát hogy egy véleményé alakítsuk mindezen szinergiákat. Itt arról lenne szó, hogy egy sor ö, többlet elemmel rendelkezik ez a korábbi anyagokhoz képest, ö, amellett, hogy az élelmiszereket megfelelő mennyiségben és minőségben ö, tudjuk tartani, ehhez hozzájáruljon. Ma egy picikét más érték is felmerül azon piac nélküli közjavak tekintetében, amelyeket a termelők előállítanak, de semmiféle kompenzációt ezért nem kapnak. Tehát valahol ennek a forrás átcsoportosításnak az igazolására is gondoltuk azt, hogy talán ezáltal is zöldebbé válna a mezőgazdasági politika. De vannak itt többlet célok is a múlthoz képest ennél az agrárpolitikánál, és ehhez Nyilvánvalóan olyan pénzügyi budgetre van szükség, költségvetésre, amely legalább megegyezik azzal, amely ebben a pénzügyi tervezési időszak zárásakor fennáll. Tehát arra nem gondolhatunk egyáltalán, hogy a mezőgazdaság világ felé tett további követeléseinket megvalósíthatjuk kevesebb forrással, mint amit eddig juttatunk nekik. A véleményben egyébként két további aspektust is kidomborítottam. Az egyik a több éves tervezési időszak ciklus tartalma, hogy ez meddig tartson. Először is azért, mert a tapasztalatok azt tanítják nekünk, hogy egy tervezési időszakban nagyon gyakran fordul elő az, hogy az első években, amikor egy ilyen startup időszak van számos program számára, egy más helyzet alakul ki, mint a vége fele, amikor már mindenki a költségekkel versenyez a területen, én nem szeretnék itt most visszatérni euró, európai szintű forrásokra. Minél rövidebb egy ilyen tervezési időszak, annál nagyobb a kockázata annak, hogy kevésbé hatékonyan használjuk föl a területfejlesztésre szánt forrásokat. Egy harmadik aspektus, amit itt megpróbáltam kiemelni, az a költségvetés struktúráját illete, ez persze a politikai kihívások, jövőbeli politikai kihívások bizottságának is témája volt. Nos, itt annak érdekében, hogy csökkentsük a mondjuk a mezőgazdasági rovat költségeit egyes és kettes pillér tekintetében is. Nos, itt célszerűnek tartanám egy a jelenleginek megfelelő költségvetési struktúrát fenntartani, ahol van egy rovat, kimondottan a közös agrárpolitika támogatására. Én itt most meg is állnék, de természetesen készen állok a felmerülő kérdéseket megválaszolni. Köszönöm, Giovanni. Van is már jelentkező, Garcia Perez képviselő, én meg is adnám neki a szót, tessék. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, ha megengedi. Én egyetértek azokkal a pontokkal, amelyekről szó volt, ebben szó van, ebben a véleménytervezetben. Azt hiszem, hogy osztjuk az aggodalmakat e-, ezen bizottságon belül is. Már sokan elmondták a véleményüket arról, hogy mennyire fontos a kapnak is fenntarthatóvá válnia és a különböző kihívásoknak megfelelni arról is szó van, hogy a tagállamok esetleg csökkentik hozzájárulásaikat a költségvetéshez, és hogy új politikát kell bevezetni. Ez egy kicsit aggaszt bennünket, mert fontos munkát kell végeznünk, közös erőfeszítésekre van szükség. Itt a szakbizottságon belül is, és igenis el kell mondani, világosan a véleményünket a következő költségvetési évekre. a SUR bizottságon belül is ugyanezekről a témákról már beszéltünk. Jó lenne, hogyha a parlament is abba az irányba mozdulna el, amelyről már itt ma is szó van, a költségvetéssel kapnak mindenképpen csökkent az előző költségvetéshez viszonyítva, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi költségvetés mindenképpen fenn kell tartani. Köszönöm. Grazie, Én köszönöm. George Lyonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden, én nagyon tudom támogatni azt a véleménytervezetet, amit ismertetett, rendkívül tartalmas, célra törő és fenntartja azokat az elképzeléseket, hogy, fenn, hogy meg kell őrizni ugyebár a 2013-as költségvetési tervezetet, illetőleg foglalkozik azokkal a további szolgáltatásokkal, amelyek fontosak a mezőgazdaság részére, és nagyon fontos azt is látnunk, hogy hogy, hogy az első jelentésben megemlített projekteket is próbáljuk megvalósítani. Most a további szükséglet az a rugalmasság irányában nyilvánul meg. Tehát 2013-ban zajlik le ez a időszak, és hogyha tartani tudjuk a költségvetést, akkor valóban büszkék lehetünk egymásra és saját magunkra. De hogyha látjuk a jelenlegi gazdasági válságot, akkor számolnunk kell azzal, hogy adott esetben váratlan intervenciókra is szükség van. Tehát a kérdésem az, hogy mi hogy föl vagyunk -e erre készülve, vannak-e specifikus eszközök a kezünkben, hogyha fel kell lépnünk, és hogyha esetleg erre ki tudna egy kicsit bővebben térni. Köszönöm. George. Köszönöm, George. Reimers képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a jelentés nekem is nagyon tetszik jelenlegi formájában, és valóban így úgy van, hogy hosszú távú eszközöket kell biztosítanunk, de arra is oda kell figyelnünk, oda kell figyelnünk, hogy bizonyos rugalmasságot tartsunk meg, mert különben a piaci mechanizmusokat nem fogjuk tudni százszázalékosan megvalósítani, és voltak éppen elveszti az élét akkor ez az eszköz. Ami hozzám különösen közel áll, hogy mindenkinek a figyelmét felhívnám arra, hogy a közjavak esetében is nagyobb figyelmet kell tanúsítanunk, tehát a közjavakkal való ellátás. Ez összefügg a politikai stabilitással is, tehát figyeljünk oda, hogy amikor a közjavakkal foglalkozunk, foglalkozunk a környezetvédelemmel és a mezőgazdaság fő tevékenysége, ugyebár az élelmiszertermelés, ezt nem szabad szem elől tévesztenünk, hiszen ez a jövő években fontos szerepet fog játszani, hiszen ez a békét őrzi meg a kontinensen tehát éppen ezért szükség van a kutatás fejlesztésre és főként ezek eredményeinek a transferjére a mezőgazdaság területére. Köszönöm. Köszönöm, Reines képviselő, meg Guinness képviselő kapszott, tessék. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Lavia úrnak ezért az átfogó jelentés, és, és még egyszer szeretném én is kihangsúlyozni azt, amit Reimers asszony már elmondott, az élelmiszertermelés fontosságával vonatkozásában, és én Strasbourgban üdvözöltem ezzel, kapcs ezzel kapcsolatos vitát, és az élelmiszertermelésnek politikai jelentősége van, létfontosságú terület területről van szó, megfelelő költségvetést kell biztosítani ennek érdekében, és er, a jelentés ezzel foglalkozik. Éppen ezért csak támogatni tudom a kutatásfejlesztést és az eredmények transferjét az élelmiszertermelésbe. Az ötös cikk különösen fontos, hiszen itt egész sor célkitűzést nevez, nevez meg, amiket meg kell valósítani, és a hármas cikk is, hiszen most foglalkozunk a kappal 20 seven tagállam vonatkozásában, és ez nagyon sok további kérdést vet fel, környezetvédelem, jóléti kérdéseket, illetőleg a mezőgazdasági politika jövőjéről is szó van. Éppen ezért köszönet mondok a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Tehát, hogyha ez a bizottság erős lesz és egységes, és ki tudunk harcolni egy erős költségvetést, akkor előre fogunk tudni lépni. Köszönöm. Köszönöm. Herbert Dorfmannak adom meg a szót. Sí, Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek eh, azzal, amit Lavia kollega javasolt a jelentésében. Úgy gondolom, hogy a költségvetés struktúrája így, ahogy van, talán mondhatjuk azt, hogy megmenti a mezőgazdasági alapokat. Egyetértenék azzal, hogy további rugalmasságra van szükség a költségvetésnél, de azért arra vigyáznunk kell, hogy ez a rugalmasság ne apassza le ezeket az alapokat más irányokba, tehát ne szívjon el onnan forrásokat, a SUR bizottság véleményéből is indulok ki, tehát hogy ez annyira akart rugalmasság egy picikét, mint hogyha azt a célt, szolgálná, hogy egyszerűen forrásokat, pénzt vegyünk el az agrár költségvetéstől. Azt szeretném hangsúlyozni, amit Mekin ezt kollega is mondott, figyelembe véve azt, hogy a közjó érdekében is szükség van erre az agrár kiadásokra. Azért mindenek előtt azt kell megértetnünk a lakossággal is, hogy nagyon magas értékről van szó az agrárértékeknél. Ezt nagyon gyakran elfelejteni vagyunk hajlamosak. És olyan emberek állítják elő, a gazdák, a parasztok, akik általában a lakosság átlagának a felét keresik. Tehát azért egy jogos és igazságos jövedelem is egy fontos dolog lenne, ami e, igazolná az agrárkiadásokat e, tehát az egész vita e, mellett, Quinning mellett talán azért azt kéne megértetni az emberekkel, amit most mondtam, és én úgy, értem, úgy érzem, hogy az emberek ezt meg is értik, hogyha helyesen mondják nekik. Köszönöm, Herbert. Gladfelder képviselő a szó. Prego. Köszönöm. Számos tanulmány, előadás szólt az elmúlt időszakban arról, hogy a következő évtizedek legnagyobb kihívása az energia, víz és élelmiszer hiány lesz. Ezeknek a problémáknak a súlyát jelentős részben már ma is érezzük, hiszen napjainkban az energia és az élelmiszer ára ugrásszerűen növekszik. Az élelmiszer biztonság növekvő jelentőségű kérdés. Ezen belül különösen fontos lenne, hogy az Európai Unió hatékonyan fellépjen az áringadozásokkal szemben. Ehhez viszont szükség lenne, hogy az intervenciós intézkedések, vagy valamilyen biztonsági készletek létrehozása megtörténjen, folytatódjon. Ha az elmúlt években az Európai Unió intervenciót alkalmazott volna a gabonapiacon, akkor nyilvánvaló, hogy a mostani magas árak mellett az intervenciós készleteket jelentős profittal értékesthette volna, ezzel is bővítve a közös agrárpolitika forrásait. Az intervenciós intézkedéseknek az elmaradása azonban jelentős veszteséget okozott a gazdáknak, jelentős veszteséget okozott az európai fogyasztóknak, és csupán az egyre inkább koncentrálódó élelmiszer gabona kereskedő nemzetközi vállalatok profitját növeli. A másik kérdés a vízgazdálkodás kérdése. Erre lényegesen többet kellene fordítani a vidékfejlesztési forrásokból, az öntözés fejlesztése érdekében, és az árvízvédelem érdekében. Ami az energiahiányt illeti, bár a mezőgazdaság az egyik legjelentősebb energiafelhasználó ágazat, mégis nem a probléma, hanem a megoldás része. Hiszen a mezőgazdaság jelentős mértékben hozzájárulhat az energiatakarékossági erőfeszítésekhez, és az általa termelt biomasszán keresztül megújuló energiaforrások egyik termelője lehet. Annak érdekében viszont, hogy a mezőgazdaság ezt a szerepét hatékonyan betölthesse, a vidékfejlesztési forrásoknak előre meghatározott, rögzített részét kötelezően a tagállamoknak erre a célra kellene fordítania. És ilyen irányú szabályozásra lesz szükség 2013 után. Oké, okay, grazie onorevole. Köszönöm szépen, Glöbfeder képviselő, Anyó, és aztán Bové. Sorry, Chairman. I call myself Agnew. Uh, elnézést kérek, elnök úr, de Egnu a nevem, nem Anyó. Szeretnék uh, úrnak gratulálni a javaslataiért, de azonban nem beszélt a globális felmelegedéssel kapcsolatos problémákról és a klímaváltozásról. Ugye hallottuk azt, hogy az Egyesült Királyságban a cukorrépa termelők egyharmadát elvesztették a hozamuknak a hideg időjárás miatt. Ami a politikai kihívásokat illeti, két nagy politikai kihívással kell majd szembenézni. Az egységes kifizetések lesz az egyik probléma a gazdálkodók számára. Vannak olyanok, akik szintén megkapják majd a pénzeiket, annak ellenére, hogy csak föl tulajdonosok és nem gazdák, nem gazdálkodnak ténylegesen. Azt hiszem, hogy hogy oda kell figyelni erre is, hogy ne dobáljuk ki a pénzünket csak úgy, mint ahogy azt a múltban tettük. Köszönöm szépen. Egnu képviselő José Bové következik. Néhány dologról nem volt még szó, éppen ezekről szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy van valami nagyon fontos dolog, amire emlékeztetni kell, hogyha egy olyan szintű költségvetést szeretnénk, amely kielégítő számunkra, akkor egy ö, nagyon hiteles mezőgazdasági politikát kell kidolgozni. Ha nincs meg a hiteles politika, akkor a költségvetés sem lesz meg hozzá. Természetesen ez egy más ö, vitát is mindenképpen szükségletet, de mindenképpen világos célkitűzésekre van szükség. Két dologra szeretnék még emlékeztetni, például az egyik az, hogy fontos lenne kiegyensúlyozni a gabona és a hús termelést is. Ez ma már nem létezik. Új mechanizmusokra van szükség, ugyanis az előző bizottság mindent tönkretett. Ma egy nagy válságot állunk, válságot élünk át. Éppen ezért sok esetben a gabonatárolás is problematikus bizonyos országokban, aztán van egy másik téma, amely a mezőgazdaságot és a fogyasztást érinti, ez pedig az, hogy egyre inkább fontosá válik az egészségügyi, állategészségügyi téma. És ezt a területet nem megfelelő módon finanszírozzuk. Kevés a pénz. Itt az EFSA-ról van szó. Most vagy támogatjuk az EFSA-t, a bizottság szintjén, vagy pedig a vállalatoknak kell támogatnia. Nagyon sok az érdekkonfliktus vállalati szinteken is, éppen ezért arra lenne szükség, hogy az EFSA költségvetését megerősítsük, és ez mindenképpen fontos elérni az eszmecserénk során. Köszönöm, José. parola. Sergio Silvestris kért szót, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szerettem volna teljes egyetértésemet kifejezni a Lavia kollega által előterjesztett véleményjavaslatról, és nem csak azért, mert egy faluból származunk, és pattársak is vagyunk, hanem másért is, érdemben is, így gondolom. Azért is többek között, mert úgy érzem egyetérthetünk azzal a szintetikus hatékonysággal, amivel kifejtette véleményét. Egy adatot semmiféleképpen nem szabad elfelejtenünk, hogy itt egy progresszív csökkentés látszik a kapban 75%-ra, ugye 85-ös 75%-os finanszírozásról egy jóval alacsonyabb 39,3 százados részesedésre esik 13-ra. Na most én úgy érzem, hogy itt, mint hogyha ügyetlenkedtünk is volna, hogy megvédjük a ö, mezőgazdaságnak szánt összegeket. Talán azért is, mert minket is túlságosan magával vont ez a nagyon átszellemült vita Európában, ami mindenféleképpen egy, egy egyenletet, akart fölállítani, miszerint a mezőgazdaságnak adott pénzt az egy asszisztencialista és nem termelékeny politika vagy támogató politika. Szerintem egy kicsit több bátorságra lenne szükség a részünkről, hogy az ellenkezőjét állítsuk, és pedig azt, hogy a mezőgazdaságnak szánt pénzek igenis mindenki közös érdekét garantálnák, nem csak a mezőgazdasági termelőkét, hanem az élelmiszerbiztonságét, a terület, a táj megvédését, olyan pénzek ezek, amelyek a versenyképességet, a mezőgazdasági termékeink versenyképességét garantálnák, hiszen az összgazdaságunk és piacunk fontos szeletét teszi ez ki. És sajnos ezt nem mindig sikerül mondjuk abban kifejezni, hogy kicsit méltó jövedelmezése legyen a gazdáknak. Nagyon gyakran itt, ezzel a váddal, hogy asszisztencialista politikáról van szó, egyébként ez ott bukik meg ez az elmélet, hogy ugye egyáltalán nem garantált a jövedelme a gazdáknak. Szerintem világosan kellene, ahogy itt egyébként a jelentésben vagy véleménytervezetben is elhangzik, kifejteni, hogy nem lehet, nem megtartanunk 2013 után is ezt a költségvetési kvótát, de ezt nagy bátorsággal és határozottsággal kell védenünk, és azt is, hogy mennyire hasznosak azok a források, amit még mindig az Európai Unió mezőgazdaságra szánt. Hogy teljes mértékben egyetértek nem csak a véleménytervezettel, hanem azzal is, ahogy pontosan, világosan, tömören lett fogalmazva. Köszönöm szépen, Sergio. Most pedig megadnám a szót a helyettes főigazgatónak, Megele úrnak, hogy tegye meg ő a kommentjeit, aztán természetesen Lavia képviselőhöz zárja a kérdést. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném azt elmondani, hogy mi hiszünk abban, hogy a terv, állásfoglalás tervezet egy nagyon jó anyag az Európai Parlament részére, hogy a 2013-as utáni költségvetési helyzettel hogyan foglalkozunk, milyen irányban. Azt hiszem, hogy ez megvédi a kap ambiciózus reformját 2013-as időszak után, és ahogy Bové úr is elmondta, egy hiteles mezőgazdasági politika jön ennek következtében létre és a, bizot, a biztos úr már ezzel foglalkozott, és majd lehető, lehetőség nyílik majd arra, hogy Desz úr jelentésevel kapcsolatban szintén foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és foglalkozunk azokkal a kihívásokkal, ami az Európa 2020-as stratégiához kapcsolódik, tehát a zöldesítés, illetőleg a, a befogadó jellegű növekedése a gazdaságnak Nos, ahogy elhangzott Lavia úr részéről, az a véleményünk, hogy miután bátrak akarunk lenni, hitelesek akarok lenni, hogyha, de csak akkor működik, hogyha a rendelkezésre álló pénz ott is van, hogyha nincs elegendő pénz, akkor nagyon nehéz motiválni a gazdálkodókat arra, hogy megfelelő irányba mozduljanak el. Éppen ezért mi üdvözöljük Lavia, Lavia úrnak a jelentését, és egyetértünk azzal, hogy a megfelelő pénzügyi eszközöket biztosítani kell, tehát finanszírozni tudja azokat a feladatokat, amelyet a kaptól elvárunk. A foglalkozik a jelentés ugyebár a jugalmassággal is, ez egy nagyon fontos ügy, és ez az ügy talán még fontosabbá válik 2013-at követően. De ne feledkezzünk meg arról a tényről sem, hogy a rugalmasság nagyon sok irányba mehet el. Tehát a rugalmasságot álláspontunk szerint úgy kell értelmezni, hogy el tudjuk azt kerülni, hogy, hogy a közös mezőgazdasági politikát kívüli területekre kerüljön sor, pénzek elköltésére, tehát koncentráljunk a kappon belül meghatározott feladatokra. És szeretnék valamire még külön is kitérni Lavia úr állásfoglalás tervezetében, amikor azt mondja ugye, hogy a közös agrárpolitikát a jövőben egy költségvetési sor alatt akarja tartani. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt nem jobboldaliságról vagy baloldaliságról van szó, itt egy egységes politikáról, szakpolitikáról van szó, egy első pilléren belül, tehát amikor a jövedelem támogatásról van szó, vagy, vagy a kifizetésekről van szó, vagy amikor ugyebár a vidékfejlesztésről beszélünk. Éppen ezért észszerű lenne megtartani ezt a két pillért, és lehetőleg ezt a két pillért egy azonos költségvetési sor alatt tartsuk. Miután ezt elmondtam, még egyszer csak ki tudnám hangsúlyozni azt, amit már elmondtam. Véleményünk szerint Lavia úri eh, eh, jelentése egy nagyon jó alapot eh, szolgál annak érdekében, hogy a közös mezőgazdasági politikáról szóló vitát a jövőben is folytatni tudjuk gyümölcsöző módon. Jó. Köszönöm. Megele főigazgató helyettesnek, most pedig, hogy lezárjuk a kérdést, és mielőtt megadnám a szót Lavia képviselő úrnak, a határidő a módosító leadásokhoz március másodika, 12 óra. Tehát gyakorlatilag holnap után 12-ig lehet. Giovanni, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden kollégának a vitát. Azzal egy poénnal kezdeném, többen ugye utaltak a szintézis kérdésére. Most ha bárki egy véleményt kell fogalmazzon meg, tudnia kell, hogy itt egy kötelezően az 1500 karakter határon belül kell maradni, tehát eleve parlamenti költségvetési korlátok határozzák meg ezt a szintetikus formát, ugye, hogy ne kelljen hosszan fordítani, azon a szándékon túl is, ugye, ami persze létezik, hogy azért tömören szeretnénk a bizottság felé fogalmazni. Én is szerettem volna még néhány dolgot hozzátenni, még ha túllépek egy-két karaktert azt hiszem, hogy néhány nagyon érdekes elem azért kikerekedett ebből a vitából. Anélkül, hogy én most itt egyenként a felvetésekre válaszolnék, talán így összefoglalva mondanám azt, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű téma, ami a flexibilitást, a rugalmasságot illeti. Önök is nagyon jól tudják, hogy a Lisszaboni szerződéssel nyílt meg egy ellentét a parlament, tanács és bizottság között a rugalmasság a flexibilitás témakörében. A Lisszaboni szerződés szerint, a parlamenti jogi szolgálat véleménye szerint a nulla 0,03% eh, fölötti értéknél a költségvetési eh, tételeket egyhangúan kéne elfogadni. Ez igen nehéznek tűnő feladat lenne, az is világos, hogy a közös mezőgazdasági politika finanszírozási kérdése elkerülhetetlenül csak találkozik vagy kötődik egy szélesebb körű témához, a közösségi költségvetés témájához. Tehát a SURE bizottság ezzel kell, hogy foglalkozzon, mint ahogy az a csoport is, ami a pénzügyi szabályozással foglalkozik. Lehetővé téve azt, hogy végigjárható, lefutható legyen ezeknek a költségvetési fejezetekből adódó források eredete. Nyilvánvaló, hogy a közös agrárpolitikának célja magas szinten tartani a közösségi agrártermelést. Az, ami a földközi tenger térségében éppen a mai napokban történik, azért ez jó példa erre nagy gabonatermelő országok helyzetét is felhozhatnám, mint például Oroszország, ami továbbra is blokkolná az exportot, hogy a saját ellátási biztonságát garantálhassa. Úgyhogy azért valahol az agrárpolitikát ilyen szélesebb összefüggéseiben kell figyelnünk, elsődleges céljait illetően is ugye az élelem előállítás, valamint az európai lakosság élelmiszer ellátásának biztosítása. Most ebben az összefüggésben, kontextusban én azt hiszem persze, hogy majd a DESZ jelentés keretében ezt sokkal inkább tudjuk részletesen megvitatni. Én úgy gondolom, hogy itt azért lesznek még hozzáfűzendő elemek a vitánkhoz. Ugye szó volt itt kutatásról, innovációról, és ahhoz, hogy versenyképesek legyünk a nemzetközi piacon és a nemzetközi szint, szintéren, nagyon fontos, hogy a közös agrárpolitikában is főszerepe legyen a kutatásfejlesztésnek, és reméljük, hogy a, ebben a véleményben is ez megjelenhet, hogy egy ilyen utalás legyen benne. Ugye itt eh, jogos kapról is szó volt, José Bové említette így. Eh, világos, hogy legitimálnia kell ezt a közös agrárpolitikát az európai lakosságnak, és azt hiszem, hogy ebben az irányban is a közös erőfeszítéseinkkel, a módosítóikkal, de akár közvetlen megbeszélések vagy viták során elmondottakkal tovább javíthatjuk ennek a véleménynek a szintjét, tartalmát. José Bové utalást tett és ezt utoljára mondanám, egészségügyi problémákra és az EFSA finanszírozás kérdéseire. Ez az ügynökségeken keresztül menő dolog, ami egy teljesen más fejezet. Nyilvánvalóan erre visszatérhetünk a költségvetés vitájakor, de annak érdekében, hogy megnézzük, megvizsgáljuk, hogy milyen lépéseket tehetünk egy nagyobb mérvű kontroll és biztonság érdekében az állampolgárok irányába. Köszönöm szépen egyébként, és nyilvánvalóan mindannyiuk rendelkezésére állok, hogy javítsuk ezt a szöveget, amit a Súra Bizottságnak küldünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr Leviának, és mindannyiuknak is köszönöm természetesen, akik hozzájárultak, és végül az utolsó fontos pontra értünk a napirendünkön, a ö, CAP 2020 körül. Hát ugye, kedves kollégák, e, teljesen feleslegesen hangsúlyozgatom itt a fontosságát ennek a pontnak, és mielőtt az előadónak, Albert Dessnek megadná, aki saját jelentését majd ismerteti, csak annyit szeretnék elmondani, hogy mennyire fontos ez a fázis, és mennyire fontos lenne, amennyire lehetséges, egységesnek lennünk. A bizottságunk minél kompaktabb, minél egységesebb tud lenni, annál nagyobb hatással tudunk lenni a bizottság döntéseire, majd a jogalkotási jelentésnél. Én ezzel a jó kívánsággal és reménnyel adnám meg a szót mindjárt Albert Desznek, aki illusztrálja saját jelentését és köszönöm szépen Franco Kiriako jelenlétét, aki a, az EGSB jelentéstevője, és Desse után ö, ö, ismerteti velünk a ö, bizottságuk NAT szekciójának ma hozott döntését. Albert, tiéd a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Paulo, kedves kolléganők és kedves kollégák, a bizottság tisztelt képviselői, az itt jelenlévő hallgatók, és szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy beszélhetek a közös mezőgazdaság politika jövőjéről 2020 utáni időszakról. Ez az első vita, miután megkapták a kollégák saját anyanyelvükre lefordítva a jelentésemet. Lejer kolléga után és a bizottságot követően megint a parlamentnél van a labda, hogy elmondja véleményét és kívánságait Gácsán Csiszoló biztosnak nagyon hálás vagyok, hiszen ő támogatta az én előzetes jelentésemet, foglalkozott az ott elhangzottakkal és lehírtakkal, és köszönetet mondok Georga Lájernek és a biztos úrnak is a részükről kapott támogatásért. És talán számok, számosan úgy gondolják, hogy nagyon részletes ez a jelentés, de a parlament a Lisszaboni szerződésnek megfelelően nagyon fontos és részletes szerepet kapott. Az a feladata, hogy a saját állásfoglalását, álláspontját megfogalmazza Természetesen a parlamentnek szorosan együtt kell működnie a bizottsággal annak érdekében, hogy megtaláljuk a kap jövőjét mindenki számára elfogadható módon, és ezt követően a tanácssal is tárgyalni tudjunk az én gondolataimnak az a jövője, az a lényege, hogy a kapnak a jövőben egyszerűbbé és igazságosabb kell válnia, könnyebben érthetően, könnyebb legyen megérteni a biztosoknak, a mezőgazdaságban dolgozóknak és a minőségnek pedig egyúttal növekednie kell. Tehát a legfontosabb követelés az én jelentésemben, és azt hiszem mindenki egyet tud érteni, hogy 2013 után is egy megbízható jó kap álljon rendelkezésre, egy olyan közös kap, amely szolid módon finanszírozható, ahogy ezt Lavia kolléga előbb elmondta is, ahogy ezt meg is vitattuk ebben a körben. Egyáltalán miért van szükségünk közös mezőgazdasági politikára, de szükségünk van erre a gazdálkodók szempontjából, de a biztonságos élelmiszerellátás vonatkozásában, hiszen itt fél milliárd emberről van szó, tehát egy fenntartható mezőgazdaságra van szükségünk, amely hozzájárul a természetes erőforrások fenntartásához. A mezőgazdaság, illetőleg a vidéki régió további fejlesztése szintén fontos fontos része a jelentésemnek. E célok megvalósítása érdekében, ahogy ezt George Lyon részéről már el is hangzott a bizottság nevében, hogy több pillére, egy két pilléres architektúrára van szükség, világos struktúrákban kell gondolkodnunk, nem szabad itt összekevernünk az egyes feladatokat, mert ez a bürokráciát tovább, tovább erősítheti. Az egy erős első pillér nagyon fontos azért, hogy az Európai Unióban magas standardeket tudjunk megvalósítani olyan szolgáltatások vonatkozásában, amelyet a piac nem megfelelően honorál, kockázatok kiegyenlítésére, a gazdálkodók részére, az élelmiszerbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében, és természetesen az EU-n belüli hosszú távú élelmiszer ellátási biztonság fenntartása érdekében. Gondoljunk itt a cukor világpiaci helyzetére nem annyira magától értetődő, hogy minden elegendő minőségben van rendelkezésre. Húsz évvel ezelőtt a, a, a cukorfeldolgozóipar azt mondta, hogy elegendő olcsó cukor van, világpiacon olcsón tudunk bevásárolni, és most már látjuk, hogy ma már egyáltalán nincs erről szó a cukor világpiaci ára folyamatosan nő. Az egyes tagállamok közötti különbségeket csökkenteni kell, óriásiak itt a különbségek, és az elmúlt hónapokban nagyon meglepődtem azon, hogy még nagyobbá váltak ezek a különbségek az egyes tagállamok között. A kap csak akkor tudja megvalósítani céljait, hogyha bizonyos átmeneti időszak után több, több lesz a közös pont, mint a bennünket elválasztó pont. Éppen ezért küzdenünk kell egy fenntartható közös mezőgazdasági politikáért, a meglévő deficiteket le kell építeni, meg kell szüntetni, és ez vonatkozik az első pilléres kifizetések egy bizonyos részeire. Itt a krédónk az, hogy nem szabad a bürokráciát finanszírozni, a rendszer célirányosnak és egyszerűen kell tartanunk, és itt az a véleményem, hogy a környezetvédelmi célokat jobban, egyaságosabban és szélirányosabban tudjuk megvalósítani a második pillérben, anélkül, hogy itt most bővebb részletekbe mennék bele. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban heves viták vannak, de a hiszen más, május másodikán tervezzük a szavazást, és ugyebár lesz a parlamentben is egy szavazás erről, elegendő időnk van arra, hogy ezt a kérdést még részleteiben meg tudjuk vitatni. Még amire szeretnék kitérni, hogy mi hogy miért szeretném ezeket a feladatokat a második pillér területére helyezni. Én teljesen nyitott vagyok, hogyha valaki javaslatokat tesz részemre, hogyan lehet ezt kevéssé bürokratikus módon az egy, első pillérbe is megtenni. De eddig ilyen nem bürokratikus javaslatokat nem kaptam, és alapjában véve nem tudom, hogy hogyan kellene ennek a rendszernek működnie, ha még mindig vannak olyan tagállamok, ahol volt gazdálkodók 50 euró és 600 euró közötti összegeket kapnak, és ennek 30%-a az úgynevezett cleaning jár kifizetések, tehát itt marad 15 euró, más esetekben marad 180 euró. Tehát itt el kell arról gondolkodnunk arról, hogy, a, meg, hogy a, ugyanazokat a ráfordításokat hogyan tudjuk igazságosan, természetesen kompenzálni. Itt nagyon sok az érdekkülönbség, nagyon sok a véleménykülönbség, és adott esetben ezt a rendszert a második pillérben könnyebben lehetne megvalósítani. És egyre másra azt is hallom, hogy bizonyos paraszgazdák még mindig arban gondolkodnak, hogy az első pilléres pénzek azok biztos pénzek, a második pilléres pénzek pedig bizonytalan eh, pénzek. 2013-at eh, követően mind a két finanszírozási eszköz azonos értékű lesz. Nem lesz eh, különbség, mert ezek a kötelező feladatok 2013-at követően a jelenlegi formájukban nem fognak már létezni. Én foglalkoztam a kis parasztgazdaságokkal is, nagyon sok tagállamban ez egy súlyos problémát jelent, de nem találtam megoldást arra, hogy a kis parasztgazdákat hogyan tudnánk Európa szinten egy, egy jelentésben közösen definiálni. Éppen ezért arra tettem javaslatot, hogy a tagállamok egy bizonyos összeget az első pillérből használjanak fel a kisparaszgazdák eh, érdekében, ahogy ők azt megfelelően be tudják eh, sorolni. Tehát el tudom azt eh, képzelni, hogy ez akár egy kötelező százalék lehet, ezt még módosításokkal el tudjuk érni. Na most, ami a fiatal gazdálkodókat illeti, és ez egy súlyos téma szintén, és tudjuk azt, hogy nagyon sok európai tagállamban nehézséget okoz számukra a hitelekhez való hozzáférés, hogy föl tudják építeni saját gazdaságaikat. Éppen ezért az a véleményem, hogy itt a második pillérben egy speciális speciális programot kellene létrehozni. Az is a véleményem, hogy a hátrányos helyzetű régiók az eddigiekhez hasonlóan maradjanak meg a második pillérben. A többi intézkedés is, amelyek Európában szintén jelentős eltéréseket mutatnak, megmaradhatnak a második pillérben. Nem akartam itt túlzott részletekbe belemenni, de azt tudnám elmondani, hogy el tudnám azt képzelni, hogyha a második pillér eddigi tengelyeit megszüntetnénk, és ehelyett blokkokat hoznánk létre a második pillérben és az első blokk, ahogy én ezt a jelentésemben el is mondtam, itt pénzügyi eszközöket biztosítanánk, amelyek mindenféle társfinanszírozás nélkül ö, a paraszgazdák részére biztosítanánk. tehát ahol környezetvédelmi intézkedésekre van szükség, és ezeket, ezekben a gazdálkodók önkéntesen részt vesznek, és ez benne is van a, jelentésemben. Itt egy 75%-os Európai Uniós finanszírozás, 25%-os tagállami finanszírozásban lehetne gondolkodni, habár az egyes tagállamok vonatko- az, az új tagállamok vonatkozásában itt lehetne speciális megoldásokban gondolkodni. Most ami a vidékfejlesztést illeti, itt is arra a véleményre jutottam, hogy bizonyos kivételektől eltekintve 50-50 százalékos társfinanszírozást eh, kellene megtartani, fenntartani a jövőben is, és hogy ezek a társfinanszírozási eszközöket más célokból is fele, célokra is fel lehessen használni. Na most, ami a piaci eszközöket illeti, erről ma már ugyebár szólt a vita, én szükségesnek látom azt, hogy az eddigi eszközöket megtartsuk, és válság esetén ezek rendelkezésre álljanak, hogy még célirányosabban tudjuk ezeket felhasználni, hogy ezeknél az erős piaci ingadozásoknál megfelelően tudjunk reagálni. Én Egyetértek az alelnökkel, nekem is ez a véleményem, és ezért le is írtam, hogy gondolkodjunk el arról, hogy itt adott esetben nem kellene visszatérni a minimális raktározási rendszerhez, hogyha a spekulációt akarjuk korlátozni, hogyha ezzel kapcsolatban az a személyes véleményem, hogy a spekulációnak csak akkor tudunk gátat, gátat szabni, hogy bizonyos időszakra bizonyos mennyiségek kerüljenek raktározásra. Na most, ami a vidékfejlesztést illeti, itt jól és célirányosan tudjuk felhasználni azokat a programokat, programokat, amelyek megszülettek az Európa 2020-as programmal összefüggésben. Németországban, Németország a második világháborút követően rendkívül szegény régió volt, jóformán csak a mezőgazdaság létezett akkoriban, és most nemrég azt olvastam, hogy a tíz legjobb jövő, rég, jövő orientált régióból három Németországban található, és e, ilyen módon sikerül olyan régiókat sikerül létrehozni, amelyek valóban a jövőben sikeresen tudnak helytállni. Tehát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a jövőben ezekkel az eszközökkel támogatni tudjuk azokat a régiókat, területeket, amelyek jelentős lemaradással küzdenek, hogy ők be tudják hozni az elmaradásaikat. Én nagy érdeklődéssel várom a jövőbeni hozzászólásokat, vitákat, és mindenki, aki ismer, tudja, én hajlandó vagyok kompromisszumokat kötni a jó cél érdekében. A jelentésemmel annyit szerettem volna elérni, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban intenzív vitákat folytassunk, annak érdekében, hogy a parlamentben nagy többséggel tudjunk egy jelentést elfogadni, amelyet azután a biztos a saját jogalkotási tevékenység tevékenységébe eh, be tud eh, vonni. Tehát köszönetet mondok a figyelemért, és eh, várom a jövőbeni sikeres együttműködést minden érintettel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albert. Biztos, hogy nagyon sok megvitatni valónk van, már 20 jelentkeztek, de azért első sorban Franco Kiriakónak kellene megadnom a szót, 20 elő felszólalónk van, úgyhogy téged is arra kérlek, hogy a lehető legszintetikusabb legyél. Az EGSB előadója, jelentéstevője. Éppen ma szavazták meg a NAT szekcióban a, ezt az anyagot. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a EGSB nevében, hogy meghívtak erre az ülésre. Eh, ahogy éppen ma délelőtt emlékeztetem arra, a bizottságunk szakszekciójában, ahol a kap jövővel kapcsolatos véleményt fogadtuk el, ez 15-én kerül, március 15-én plenáris ülés elé. Nos, megragadnám az alkalmat, hogy Dessz úrnak, a jelentéstevőnek megköszönjem a munkáját, és hivatalosan is felkérjük, hogy jöjjön vissza a bizottságunkba, hogy a tanácsokkal megvitathassa véleményét. Én nem vagyok gazda a kettes csoport tagja vagyok, a dolgozókat képviselem, tehát én egyáltalán nem vagyok részrehajló ebben a kérdésben, de úgy vélem, hogy az elsődleges a kapnak, az lenne, hogy a gazdák szerepét minél jobban értékesítse, minél jobban kidomboríthassa, mint ennek a az élelmiszer előállítás fontos kérdésében főszerepet játszókénak. És megfelelő jövedelmet kell mindenféleképpen biztosítani az egész Európai Unióban a gazdáknak. Ahhoz, hogy aktív legyen a gazda, ugye a termelés, a kereskedelmi forgalmazás és akár a közvetlen piaci értékesítéshez is hozzá kell férjen. Mi Egyetértünk a cupping alkalmazásával, amit a biztos úr kívánt a kommunikációjában ki is fejezte ezt, és nem csak figyelembe véve a bérmunka intenzitását, hanem a nem bérmunka és a mezőgazdasági gazdák munkáját is figyelembe véve emellett, és ez így szociálisan is igazolja az európai források felhasználását. A véleményünkben hangsúlyoztunk három alapvető célt is környezet, gazdák és a munka. Ugye a munkáról esik a legkevesebb szó. Nem csak a capping kiszámításánál említjük csak, vagy a, az állat jólét feltételei kapcsán. 18 millió európai dolgozó működik a mezőgazdaság területén. További 4 millió nem nagyon meghatározható, és nincs semmi nemű munkaviszonyuk, de Európánk néhány államában és régiójában szinte illegálisan tevékenykednek. Ahogy mi ezt hangsúlyoztuk, az új kapnak mindenféleképpen garantálnia kell azt, hogy versenyképes agrárélelmiszeri szektora legyen, olyan, amely hozzá tud járulni a szociálgazdasági feltételek javulásához, tehát a dolgozók biztonságának növeléséhez, és a a szociális ö, záradékok teljes tiszteletben tartásával ö, tudjon ez végbe menni. Azzal fejezném be, hogy a bizottságunk lehetetlennek tartja, a kap hatékony reformját megvalósítani 13 után, anélkül, hogy világos útmutatások nem lennének a költségvetés dimenziójáról és egyáltalán mértékéről. Ez egy alapvető kérdés, ezért gondoljuk azt, hogy meg kell határozni a létező kapcsolatot a célok, eszközök és a források között. Elnök ura megengedi, még egy utolsó megjegyzést tennék emlékeztetve arra, hogy a piacok megnyitása nagyon erőteljes és kemény konkurenciát fog teremteni az árakban is, és a commodity importokban jelentkezőt, de egyre inkább a piaci volatilitást is jelenteni fogja. Ehhez alkalmazkodnia kell az eszközöknek, és a piac stabilitás, stabilizálását is meg kell valósítanunk. Köszönöm szépen, most pedig megkezdenénk a tényleges vitát. Először a frakciók képviseletében kapnak szót a felszólalók. Jelenleg 23 jelentkezőnk van a kollégák között, úgyhogy kérném szépen egy kis szabályozást be kell vezetni. Luisnak adom meg a szót. Capula Santos. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek mindenképpen gratulálni kell Deszurnak a nagyon kemény munkájáért, és nagyon nehéz volt ez a munka. Szeretnék rámutatni arra, hogy mik is a pozitívumok a munkájában. Desz úr a Lion jelentést követte, és figyelembe vette a bizottság bizonyos javaslatait, amelyekkel mi is egyetértünk. Nagyon fontos, hogy egy erőteljes politikát tudjunk megvalósítani, sokkal igazságosabb mm, elosztásra van szükség az egyes tagállamokban, a fizetési rendszereket is meg kell védenünk, és hogyha egy átmeneti időszakot veszünk alapul, kivételes esetekben, akkor szintén fontos, hogy a gazdák megfelelő fizetségben részesüljenek. De azt is el kell mondani becsületesen, hogy a jelentéstevő bizonyos területeken hát nem igazán precíz, pedig a parlamentnek a hangját hallatnia kell. Vannak olyan területek, ahol nem koherens és nem precíz a jelentéstevő. A DESZ jelentés azt javasolja, hogy legyen egy önkéntes alapú kifizetési rendszer. Én nem igazán értem, hogy miért lenne ez önkéntes alapú. Én azt hiszem, hogy itt a közös politikát kell biztosítani, és Tesz úr semmiféle e, meghatározást nem ad azzal kapcsolatosan, hogy az aktív mm, gazdálkodást, e, és mit is értünk. Azt hiszem, hogy Desz úrnak meg kell mm, találnia mindenképpen a megfelelő megoldást erre a meghatározásra. Aztán a támogatás igazságos elosztásával kapcsolatosan. Ő azt mondja, hogy a tagállamoknak kell megkapnia a támogatások kétharmadát, de milyen, mit vesz alapul az új kritériumok alkalmazását? Ez egy új téma, azt hiszem, hogy itt sokkal világosabban kell mindenről beszélni. Aztán a 34-es pontban kiegészítő fedezetekről beszél, de, de nem veszi alapul az európai rendszert. Itt valami ellentmondást látok, aztán az 52-es pontban, bekezdésben amellett érvel, a társfinanszírozás mellett él, érvel és nem igazán a nemzeti szintekkel foglalkozik. Hogyha a 35-öst és az 52-es pontokat mm, együtt tekintjük, akkor nem igazán értjük, hogy, hogy mire is gondol a jelentéstevő. Aztán nem vette figyelembe egyáltalán a munkával kapcsolatos tényezőket. Ugye azt látjuk, hogy válság van a munkaerőpiacon, és, és ezen a területen hát sokkal jobban ki kell dolgozni ezt a jelentést. Aztán a 22-es pont talán a legellentmondásosabb. Ez egy olyan javaslat, amely talán túl leegyszerűsítette a témát. Nem igazán értem, hogy miért javasol egy százszázalékos EU-s támogatást a második pillérből, amikor az egyes, az első pillérből lehetne ezt biztosítani. Ugye azt mondtuk, hogy az el, első pillért kell megerősíteni, erről hosszú hónapokon át volt szó, és Desz úr úgy gondolja, hogy, hogy biztonságosabb a, a gazdálkozók számára az egyes pillér, mint a kettes. A kettes nem igazán biztonságos, valami ilyet mondott. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sokkal jobb opciókat képzelhetünk el, sokkal világosabban kell a célkitűzéseket meghatározni. A szocialista frakció még nem vitát, nem indított vitát eljelentésről, de mindenképpen lesznek majd módosító indítványok és kompromisszumos indítványok. Köszönöm. George Lyon következik. Köszönöm szépen. Elnök úr. Szeretnék gratulálni Albedesnek a nagyon nehéz munkáért, jelentés kidolgozásáért. Ő is elmondta, hogy nagyon aktív volt, nagyon sok, sok taggal, emberrel beszélt a jelentés kapcsán, azt hiszem az én frakciómból is, és ezt üdvözöljük. Üdvözlöm a, az álláspontját, az állásfoglalását, megpróbált mindenképpen egy erőteljes költségvetési vonal mellett érvelni, a méltányos elosztás mellett érvelni, ez is nagyon fontos. Üdvözlöm azt, hogy szeretne több támogatást a gazdál, gazdák számára, ami a cappinggel kapcsolatos, üdvözlöm az álláspontját, nevezetesen, hogy a javaslatai, javaslatait osztom, a különböző témákat illetve már volt vita, ami frakciónkban a 68-as pont egy kicsit zavaros számomra, aztán a 16-os út szintén nem igazán tudom, hogy a, a 15-ös és a 16-os bekezdésekben a coupling témában mit is akar pontosan mondani. A, a főbb aggodalmam az a méltányossággal kapcsolatos. Ugye a jelentésből azt látjuk, hogy hogy itt az egyes pillér és a kettes pillér köz, közötti ö, probléma felmerül. Tehát én azt hiszem, hogy itt a kettőt külön kell választani, és nem lehet összekapcsolni. A jelentéstevő azt mondja, hogy minden tagállam számára méltányosan kell a támogatásokat elosztani. 65%-ról van szó, ami a kiszámításokat illeti. 75 eurót vesz alapul. Tudjuk, hogy mindössze három tagállam húzna hasznot ebből a rendszerből az új tagállamok képviselőivel én is elindítottam egy vitát, és azt hiszem, hogy ezen a területen tisztázni kell a helyzetet. Aztán a 22-es bekezdéssel kapcsolatosan egy modellről van szó a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy nem sokkal bonyolultabb ez az egész terület, mint ahogy itt a szövegben látjuk, vannak olyan tagállamok, amelyek ugye azt javasolták, hogy az egyes pillérből a más, kettes pillérbe ö, tegyenek át összegeket, aztán arra is született javaslat, hogy három különböző fizetési alapból társfinanszírozással finanszírozzák a gazdákat, aztán vannak olyan tagállamok, amelyek az egyes pillérből akarják a finanszírozást, vannak olyanok, amelyek a kettesből, tehát azt látjuk, hogy itt három különböző megoldás vagy opciót javasolnak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, elég nehéz megérteni e, e, az új intézkedésekkel kapcsolatos finanszírozási mechanizmusokat. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb tisztázásra van itt szükség, ami a vidékfejlesztést illeti. Három fő kulcs prioritásról beszél, de nem részletesen, nem tudjuk igazából, hogy mik a kulcs prioritások a vidékfejlesztésben, de természetesen meg kell, hogy feleljen e- ez a rendszer is a 2020-as stratégiának, de e, jó lenne megbizonyosodni arról, hogy e, jól értjük-e a javaslatokat, vagy egyáltalán mit szeretnének a gazdák maguk is elérni. Köszönöm, George. Köszönöm, George. Nicholson. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is először is szeretném kifejezni elismerésemet a jelentéstevőnek, és hogy és de szúr mindenképpen meg kell, hogy dicsérjem hiszen a korábbiaktól eltérő hangot ütött meg a jelentésében, teljesen új gondolatokat vetett fel megvitatás céljából. Tehát nem azok a régi ötletekkel hozakodott elő, mint a múltban. Tehát elnök úrral egyet tudok érteni, amikor ugye elmondta, hogy együtt kell dolgoznunk ahhoz, hogy komolyan vegyenek, komolyan vegyenek bennünket, és hogy a kívülállók is komoly vállalkozásnak tekintsék a mi munkánkat, és a parlament ezt el tudja végül is fogadni. Tehát mindenképpen szükség van rá, min, minnyáján beszélünk erről órákon keresztül, de láthatólag ez egy olyan cél, amelyet soha nem tudunk elérni. Tehát harcolunk, harcolunk, például sokat beszélünk az egyszerűsítésről, és de mit értünk el? A dolog egyáltalán nem egyszerű, és a dolog egyáltalán nem könnyű. Túl bürokratikus, túl nehezen érthető. Tehát meg kell találnunk azt az utat, hogy egy olyan ö, rendszert hozzunk létre, ami mindenki számára érthető és teljesítőképes is egy, egyúttal. Tehát úgy gondolom, hogy itt bizalmat kell építeni. Tehát, hogyha megszüntetjük ezeket a közvetlen kifizetéseket, amelyek történelmi adatokon alapszik, és hogyha ezt megszüntetik, és független attól, hogy nagyok vagyunk-e, vagy kicsik vagyunk, akkor mi alapjában véve meg fogjuk változtatni az egész európai mezőgazdaságot, annak szerkezetét. Tehát rugalmasnak is kell lennünk, ez is elhangzott, ugyebár a helyi megvalósítás szintjén. Lett legyen itt szó nemzeti megvalósításokról, tehát nem lehet egységes megoldást találni. Nagyon különbözőek vagyunk északról délre, vagy keletről nyugatra szükségünk van alapelvekre, amelyek képesek működni. Tehát amikor itt társfinanszírozásról beszélünk, számomra ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaságot újra visszállamosítják és itt mindenképpen szükség van arra, hogy megfelelően rugalmas rendszerben el tudjuk végezni a szükséges feladatokat, és ezt támogassa a társfinanszírozás is de hogyha ez nem kötelező jellegű, akkor megkülönböztetjük a gazdálkodókat egyik országban és másik országban, és bizonyos gazdálkodóknak nem lesz olyan hozzáférésük mondjuk vidékfejlesztési eszközökhöz, mint más tagállamban élő gazdálkodóknak. És ezen föl fognak háborodni, és ezen nem is lehet csodálkozni mert ugye mert ebből a szempontból én meg tudom érteni, amikor a választók egy picit elveszték a türelmüket. George már elmondta, hogy hogyan is érez egy gyakorló gazda, és a jelentéstevő nem foglalkozott ezzel a kérdéssel a továbbiakban. Ez egyike a legsúlyosabb kérdéseknek amivel mi szembesülni fogunk, és a bizottság is szembesülni fog. Mert nagyon nagyok a problémák, például a capping területén. Ha megnyitjuk ezt a rendszert, akkor voltak éppen egy óriási probléma halmazba fogunk elmerülni. Ez egy darásfészek mindenki számára én vissza tudok gondolni arra, hogy mit mondanak a választóim ezzel kapcsolatban, és azt is el, fogom, azt is el tudom képzelni, hogy a jövőben mi lesz a véleményük. De hogy lezárjam, elnök úr, még talán azt kell mondanom, hogy többet kell még itt tudnom, további információkra van szükségem, például a kockázatkezelésekkel kapcsolatban. Ne haladjunk túlzottan gyorsan és meggondolatlanul, tehát további információkra van szükségem, még mielőtt azt tudom mondani, hogy támogatni tudom, avagy sem szükségünk van-e biztonsági hála, háló mm, támogatására ez egyike a legfontosabb kérdéseknek olyan esetekben, amiket a piac önmagában véve nem tud megoldani. Tehát a kap azok számára lesz működőképesek, képes, aki az Európai Unióban élelmiszert gyárt. De mi fog történni, hogyha élelmiszer nem fog rendelkezésre állni? Ezzel kapcsolatban is további lépésekre van szükség. Tehát felmerült az a kérdés, hogy pénzt helyezünk át az első pillérből a másodikba, és azután vissza. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a rendszert valóban működőképes állapotban tartani, de egyszerre le is egyszerűsíteni és megszüntetni a bürokráciát. Köszönöm James, Martin Osling, tiéd a szó. Ja, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Albertnek a munkáját, és nem könnyű a helyzet, hiszen a taps azért eléggé korlátozott mértékű lesz, de azért szeretnénk segíteni a javaslatainkkal, hogy lehetőleg egy magas minőségű jelentés szülessen meg. Tehát szeretnénk segíteni abban, hogy olyan jó legyen ez a jelentés, hogy a, hogy a parlament el tudja fogadni végül is. Szeretnék azokra a példa, kérdésekre kitérni, amelyek nem annyira kerültek előtérbe, és amelyekről úgy gondolom, hogy foglalkoznunk kell. Azok a pontok, ahol egyet tudunk érteni, ez a két pilléres struktúra. A kérdés az, hogy a jelentéstevő önmaga is miért veszélyezteti a két pilléres struktúrát, amikor pénzek egyik pillérből a másik pillérbe való áthelyezéséről beszél. Ezt logikusan nem tudjuk teljes egészében lekövetni, és amit a biztos a jelentésében beszélt az, agrár, az agrárpolitika zöldesítéséről, tehát nem értem azt, hogy miért lenne annyira nehéz bizonyos intézkedéseket úgy megfogalmazni, hogy ez ne jelentsen további ráfordítást a monitoring vonatkozásában. Tehát bizonyos intézkedéseknél, mondjuk mikor zöldségek, gyümölcsök termeléséről van szó, bizonyos monitoringra, felügyeletre természetesen szükség van, vagy gondoljunk itt a kereszt megfeleltetés kérdésre. Tehát biztos vagyok abban, hogy itt találunk egy kompromisszumot, amit nem egészen értek azok a kis gazdálkodók Tudjuk azt, hogy ők speciális fókuszt igényelnek, és a kérdés pedig az, hogy igen, támogassuk őket, de csak akkor, hogyha nem állnak a strukturális változások útjába. A kis gazdálkodóknak sok területen nagyon fontos szerepük van, és hogyha azt mondjuk, hogy csak akkor támogatjuk őket, ha nem akadályozzák a strukturális változást, ezt nem tudom elfogadni. És egy további pont, amivel nem foglalkoztunk kellő intenzitással, az az elosztás igazságossága. Tehát ez a kétharmados megoldás a tagállamok vonatkozásában, ezt nem, tudjuk, nem tartjuk megvalósíthatónak. Különben is meddig kell ezt a célkitűzést megvalósítani, hol van a határidő. Ez egy rendkívül ambiciózus célkitűzés. És a második terület az pedig a mezőgazdaságon belüli elosztási igazságosság, hiszen óriásiak az egyenlőtlenségek. És a capping kérdés kérdéssel adott esetben nem kellene mégis úgy foglalkozni, ahogy ezt a bizottság javasolt. Erről is el kellene gondolkodnunk. Az eszközök rendelkezésre állnak, meg tudjuk, figyelembe tudjuk venni a munkahelyeket, mint tényezőt az eszközöknek az elosztását, ami hiszen a munkahelyek a jövőben nagyon fontos szerepet játszanak majd a közös agrárpolitikában. Ami pedig a, a 68-as cikket illeti, azzal egyet tudunk érteni, valóban biztosítani a piaci hozzáférést, hogyha ez beigazítható az európai szabályozásba, de akkor vonatkozzon ez azokra a takarmányú árukra is, amelyeket exportálnak ugyebár az Európai Unióba. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Egy kicsit ambiciózusabb jelentést eh, kívántam volna én itt látni, amely érinti azokat a kérdéseket, amelyet sokan megkérdeznek, eh, hogy a kiadások mennyiben állnak összhangban az eredményekkel, és van itt egy elég jelentős eh, deficit, és a közös agrárpolitika elég kevés elismertséget tudott idáig felmutatni. Éppen ezért azt szeretném, szeretném, hogyha a parlamentben dolgozó minden kolléga egyet tudna érteni a közös agrárpolitikával. Köszönöm. Köszönöm, Martin. Most Köszönöm, martin Én nyilvánvalóan minden kollégának megadom a szót. A koordinátorok esetében kicsit rugalmasabb voltam, de miután tényleg 20 felszólaló van most, mindenki fogja vissza magát maximálisan. Papasztánkosznak adnám meg a szót, ő kezd. Köszönöm szépen, elnök úr. a jelentés tervezett objektív diagnózisa foglalkozik, konvergenciákkal is, és különbségekkel is. Azt látjuk, hogy ez, hogy a, mind a konvergenciák, mind pedig a különbségek függetlenek a politikai ö, ö, frakciók véleményétől. Tehát itt nem igazából a politikai szín az, amely ö, dominál ugye, a kappal kapcsolatos problémákkal mind nyájan egyetértünk, mindenki ellenzi a kap újra nacionalizálását, aztán vannak ö, tisztázandó területek, például az egyes pillér, kettes pillér, illetően a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatosan is fontos garantálni az, a méltányos elosztás az egész Európai Unión belül. Garantálni kell tehát az igazságos elosztást, és én úgy gondolom, hogy egy átmeneti időszakra van szükség, egy megfelelő átmeneti időszakra, mert különben a gazdasági kihatás bizonyos régiók számára nagyon erőteljes lesz. Azzal is egyetértek a jelentéstevővel, ami a flat rate-et illeti, hogy itt is az egész Európai Unióról egységesíteni kell ezt a rendszert, valamint a terület alapú kifizetésekkel kapcsolatosan is vannak javaslatok a sokkal nagyobb rugalmasság a piacon, a különböző piaci intézkedések terén keveset tettünk, ami a zöldesítés vagy a greening intézkedéseket illeti. Ezen a területen is sokkal hatékonyabb módozatokra van szükség, hatékonyabbakra, amelyekkel kompenzálni lehet a gazdákat is. Ezek az első megjegyzések, amelyeket kell élni akartam, azután, hogy elolvastam a jelentéstervezetet. Természetesen köszönetet mondok a jelentéstevőnek a munkájáért, és ezért az első verzióért, amelyen ez a vita alapszik. Elizabeth Jégel, aztán Dorfman kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok Albertnak, aki nagyon jelentős munkát végzett a jelentésének összeállításánál. Én úgy gondolom, hogyha foglalkozni akarunk ezzel a jelentéssel, és foglalkozni akarunk a kap jövőjével, és ezzel még hosszú ideig fogunk foglalkozni, tehát minden egyes jelentéssel, ami ezzel kapcsolatban megszületett, foglalkoznunk kell. Papasztankos jelentés a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban, azt hiszem ez is fontos alapja a jövő kapjának. Ez egy nagyon fontos és egy óriási téma, de ma nem ezzel foglalkozunk, vagy a Lavia féle minden jelentés, amely a költségvetéssel foglalkozunk, hiszen nem beszélhetünk a mezőgazdaságról, ha nincs pénzünk, vagy sokkal kevesebb lesz a pénzünk a jövőben. Tehát a költségvetés mindenképpen ide tartozik. Tehát vannak egyetértő hangok, vannak kérdések, a 22-es pont nyilván az egyik a legnehezebb pontoknak, és ezzel a ponttal még intenzív módon kell foglalkoznunk, de talán annyit szeretnék előre bocsájtani, egyet tudunk érteni a biztossal, hogyha ő Európa szintű greeninget követel, akkor el kell fogadnunk azt, hogy ezt európai szinten valósítsuk meg. Hogyan akarjuk ezt megvalósítani? Hiszen a második pillérben tudunk mezőgazdasági tudunk mezőgazdasági átalakításokat végezni. Egyesek jobban tudják ezt csinálni, másoknak kevesebb lehetőségük van erre, tehát európai pénzeket vinni az első pillérbe, és mindenkit arra kérek, hogy támogassuk ezt az első pillért, és harcoljunk ezért a pénzért. Számomra a kérdés az, és éppen ezért nem tudom annyira támogatni a zöldítési eszköz feladatokat, hogy első pillérben tartsuk, de hogyan tudjuk akkor ezt össze, összhangba hozni, hiszen a saját szövetségi tartományunkban is elég sokat dolgozunk erről területen. Én úgy látom, hogy ez további bürokráciát fog eredményezni, és ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Éppen ezért a második pillérben megcsinálhatjuk ezt mondjuk társfinanszírozás nélkül, de megnézzük, hogy akkor itt mennyi pénz áll majd rendelkezésre. De mi a helyzet akkor itt a zöldítéssel és az egyes növényfajták egymás, egy, egymást követésével? Mit csinálunk Németországban, de mit csinálunk például lapfó, lapföldön? Tehát, hogyha ezt a zöldítést akarjuk európai szinten, akkor akkor még sok feladat áll előttünk, és rá kell néznem természetesen az órára, és azt tudom mondani, hogy találjunk egy olyan célt, amivel mindenki egyet tud érteni végül is. Szem. Elnézést kell kérjek. Köszönöm Elizabeth. Dorfmannak mindjárt megadom a szót, de 17 felszólalónk van még, viszont abszolút be kell fejeznünk, hiszen a koordinátoroknak is kell majd adni egy kis időt. Herbert, utána José Bové. Köszönöm, elnök úr. E, megpróbálok megfogadni ezt a tanácsot. Én úgy gondolom, hogy ebb ebben a vitában a greeningre e, koncentráltunk. A greening természetesen nagyon fontos, de azt hiszem, hogy a kap esetében vannak fontosabb kérdések is. E, ahogy a greeninget megnézzük, ott fontos azt is látnunk, hogy mi a jelenlegi helyzet. Ez 92-ben bevezették a klasszikus greening eszközt, tehát a környezeti prémiumokat, és azokban a tagállamokban, ahol a pénzek 20%-át környezetvédelmi programokra adják, és vannak olyanok, ahol csak 2%-ot adnak ki, és ezt nem is tartom helyesnek. Mm. Tehát, hogyha most a, voltak éppen itt a fűnyírő elv mentén járunk el, és vesszük azt, hogy akkor 20-30 százalékot kell er- erre a célra kiadnunk. Tehát vegyük figyelembe a jelenlegi helyzetet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentéstevő foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a pénz ma megfelelő helyen van-e tehát a, a, hisz, a történelmi adatok alapján történő kö, kifizetésekhez valóban megfelelő eszköz-e, hiszen ez azt eredményezte, hogy hogy azok a kapták meg a legnagyobb pénzeket, akik nem is annyira rászorultak. Éppen ezért ezeket a történelmi feltételeket nem feltétlenül kellene a jövőben felten, fel, fenntartani. Tehát aki 10%-ban járul hozzá a hozzáadott értékek megteremtéséhez, az megkapja a pénzek 40%-át, vagy nézzük, hogy kik a legnagyobb kedvezményezettek. Tehát, vagy mi a helyzet a fiatal gazdák támogatásával? Ezek olyan centrális, központi jelentőségű kérdések, és ezzel zárnám is, elnök úr, hiszen két percen már leter, de egyetlen egy mondatot a fiatal gazdáknál és a kisgazdáknál nem is az a helyzet, hogy több pénzt adjunk nekik, mint másoknak, hanem sokkal inkább a bürokráciától kellene őket megmenteni. Elnök úr, Desz úr, igen, hát a jelentést nagyon rövid idővel ezelőtt kaptuk meg a saját nyelveinken, éppen ezért az általános jellemzés elég nehéz, de azért a formával kapcsolatosan én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a jelentés strukturáltabb lenne, hogy érthetőbb lenne. De elsősorban a gazdák és a fogyasztás témáját illetően. Ugyanis a római szerződést is így struktúrálták, tehát meg kell érteni, hogy mi is a célja a közös agrárpolitikának. Alapul kell venni az 1958-as szerződést tehát formailag mondom. Aztán, ami a nagy kívásokat illeti, mi is a tét? Hiszem itt két nagy kihívásról kell beszélni. Az egyik az újraelosztás, tehát a támogatások újraelosztása. Igen, a támogatásokat nem igazságosan osztják el. Ezt mindenki elismeri, a bizottság is elismerte hogy nagyon sok gazda nem kap támogatást például az, azok, akik sertést nevelnek, vagy pedig a baromfi termelők. Tehát nem jutnak hozzá a támogatásokhoz. Éppen ezért alapvető az támogatások újraelosztásának kérdése. A gazdák között is, és a, és a tagállamok között is. Aztán van egy másik probléma, amelyről nem volt még szó, nevezetesen, hogy a közvetlen támogatások hozzájárulnak-e a gazdák jövedelméhez, vagy pedig a magának a ö, gazdálkodásnak a fenntartásához ö, járulnak hozzá. Tehát ö, tudni kell a különböző szinteket, természetesen így, így végtelenül támogathattunk bizonyos területeket és gazdákat, de vannak például olyanok, akik egyáltalán nem aktív gazdák. Például a monakói nagyherceget, vagy, a, vagy, a, vagy Erzsébet királynőt, vagy Alba grófnőt nem kell támogatni a közös agrárpolitikának fenntartható és támogatható politikának kell lenni. Olyan támogatható politikának, amely lehetővé teszi, hogy generációk foglalkozzanak a mezőgazdasággal. Ez a cél, és ez is egy új dolog. Az a tény, hogy az első pillérbe tesszük mindezt, ez egy európai szolidaritást jelent, ugyanis minden tagállam nem ugyanolyan helyzetben van. Tudjuk, hogy például Görögország nem tudja megfelelő módon támogatni a gazdáit, mint mondjuk Franciaország vagy Németország. Tehát egyfajta koherenciára is szükség van és együtt tudjuk megvalósítani csak is ezt a témát. Mark Tarabella, aztán megint asszony. Elnök úr, először is Antonio Gramsci azt mondta, ki non sa dove viene non può sapere dove va. Ez egy olasz mondat, tehát nevezetesen, hogy aki nem tudja, hogy honnan jön, az nem tudja azt sem, hogy merre megy. A jelentés kapcsán vannak aggodalmaim, és nem félek a szótól aggodalmaim, félelmeim vannak. A Lisszaboni szerződés természetesen lehetővé teszi számunkra az együttdöntést, nagyon sok jelentés kapcsán megvolt a teljes kohézió, például George Lyon jelentése kapcsán. Albertes esetében nem igazán tudom, hogy merre megyünk merem, hová megyünk ezzel a jelentéssel. Ugye itt különféle bekezdésekről volt szó, 25-ös, 27-es, 33-as, 52-es, és így tovább a lábjegyzetek is ott vannak. Aztán van szó a biztonsági hálóról, természetesen ez egy bonyolult kérdés, aztán a volatilitás, persze, lesz volatilitás az elkövetkezendő években, hogyan lehet ezt majd korlátozni, meg kell nézni. Tehát félek ugye, mert mindenképpen mód, módosító indítványokat kell a jelentéshez benyújtani, de a módosító indítványokkal megvan az a félelem, hogy nem tudjuk igazából közvetíteni az üzenetünket, a parlament üzenetét. És nem szeretnék szigorú lenni Alberttel, de voltak olyan bekezdések, amelyeket egyáltalán nem is értettem. Legalább három ilyen volt. Aztán az 58-ast egyáltalán nem értettem. Azt hiszem, hogy a parlamentnek egy nagyon világos üzenetet kell közvetítenie, és ez nagyon nehéz lesz. Köszönöm, Megines képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök nagyon rövid az idő, de gratulálni szeretnék Albert deßnek Ez egy nagy kihívást jelent ez a jelentés, és idáig egy bizonyos irányba mozdultunk, de ez a jelentés arra kényszerít bennünket, hogy mélyebben gondolkodjunk el a kihívásokról. Ez jóformán lehetetlen állapot, egy olyan mezőgazdasági politika megalkotása, anélkül, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk, amelyek itt elhangzottak. Miután kevés az idő, egyetlen egy rövid megjegyzés. Nem egészen értek egyet Bové úrral, de, egy, de azért egyetértek két megjegyzésével. Egyrészt a fenntartható mezőgazdással, tehát nem csak fenntartható, de versenyképes mezőgazdaságra is szükségünk van a célok megvalósítására vonatkozásában. Írország referenciáját megértettem, tehát nyilvánvalóan vannak országok, amelyek jobban rászorulnak a támogatásra, de a bizottság itt nagyon világos volt, hiszen mindig közös mezőgazdaságról beszéltünk, százszázalékos finanszírozásról a közvetlen kivizetéseknél, tehát éppen ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk a reformok területén, hogy ne okozzunk zavart a piacon a közös mezőgazdasági politika következtében tehát úgy gondolom, hogy a zöldítést egy kicsit jobban meg kellene vitatnunk, és sokan beszélünk róla, és nem mindenki érti ezt teljes egészében, és ami pedig az aktív farmereket, gazdálkodókat illeti. Én értem, hogy mire gondoltak a kollégák, tehát az összes kis gazdálkodó aktív is egyúttal, de vannak olyanok is, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába, tehát nézzük meg ezt is egy kicsit részesebben, és mindenképpen szükséges szükségünk van egy koherens üzenetre, és ez nyilvánvalóan a módosítókból fog majd elő, előlépni. És az utolsó megjegyzésem a tagállamok kompetens hatóságai, azok ők értenek legjobban, hogy mit is kell eh, tenni, hiszen szükségünk van nagyobb fokú rugalmasságra a megvalósítás érdekében. Köszönetet mondok Albertnek a rendkívül részletes jelentését és további vitára és tanulmányozásra van itt szükség. Köszönöm, Margaret. Garcia Perez képviselő Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, nagyon rövid leszek. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk a legfőbb pontokban. Itt az általános kérdéseket illetően elsősorban például a 2020-as stratégiával kapcsolatosan, a költségvetéssel, az egyes kettes pillér, a piaci mechanizmusok, és itt vált. Ezekkel egyetértünk, de van, ami engem is aggaszt. Nevezetesen az a célkütűzés, hogy egyszerűsítsünk a mechanizmusokon. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan célkütűzés, amelyel kétségeket hozunk létre. Számos kollega beszélt a 22-es bekezdésről, Éppen ezért nem igazán értem, hogy eh, ha a, a különböző keresztmegfelelésekről, és így tovább eh, van szó a továbbiakban, amikor a 22-es bekezésben világosan ö, eh, javaslatot tesz a jelentéstevő. Aztán vannak más kérdések is, amelyek terén valószínűleg kompromisszumot tudunk kialakítani, de vannak olyan területek, ahol folytatni kell a párbeszédet, és közös álláspontra kell jutnunk itt a szakbizottságon belül, annak érdekében, hogy a továbbiakban is tárgyalhassunk. Michel Dantan következik, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Úgy tűnik számomra, hogy ez a jelentés rámutat számos fontos témára, amely témákat illetően a parlamentnek el kell mondani a véleményét, nevezetesen közös szabályokra van szükség. Mindenki egyetért abban, hogy nem akarjuk a renacionalizálást, aztán a történelmi adatokkal kapcsolatosan is közös a véleményünk. azt hiszem, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek pragmatikusak, figyelembe veszik az állategészségügyi, a környezetvédelmi kérdéseket, a mezőgazdasági kérdéseket. Fontos a fogyasztókra is gondolni, a fogyasztók elvárják tőlünk a megfelelő termékeket, ami az ökológiai megfontolásokat illeti, e, erről már sok, tém, sok kollégával beszéltünk, a közvélemény nem egyértelmű, nem egyértelmű e témát illetően, például a greeninggel kapcsolatosan a német környezetvédők a második pillérhez teszik ezt a kérdést. Franciaországban pedig úgy gondoljuk, hogy a az egyes pilléren kívül nem létezik ö, ö, greening. Tehát mindenképpen az egyes pillérben kell valamit tenni ezen a területen. Figyelembe kell venni a közvéleményeink eltérő véleményét is. Aztán ö, hónapok óta ö, beszélünk ö, olyan fogalmakról, mint a biztonsági háló, vagy más szavakról, de nem hiszem, hogy minnyáján ugyanazt értjük ezen megfogalmazások alatt. Mielőtt tehát benyújtanánk a módosító indítványokat, azt hiszem, hogy tovább kell a vitát vinni, hogy megtudjuk, hogy valójában ugyanazt értünk-e bizonyos szavak alatt. Köszönöm, Michel. Äh, Én szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek. Nem egy könnyű feladatot vállalt magára. Két megjegyzésem lenne csak. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy ne hogy megfelelően hangsúlyozzuk azt, amiben egyetértünk, tehát foglalkoznunk kell a zöldítésre szánt eszközök felhasználásával, fenntartásával, tehát foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, ez mindenki számára világos, mindenki, mindenkinél arra appellálok, hogy határozzuk meg azt, hogy mit akarunk elérni. Számomra az a fontos, hogy ez lehetőleg minél kevésbé legyen bürokratikus, ne legyen társfinanszírozás, és ha megállapodtunk a zöldtési eszközökben, természetesen az egyes tagállamokban ez különböző értékű lehet, lehet 15 euró hektáronként, vagy 120 euró hektáronként. Én azt is szeretném, hogy, a, hogy ezekkel az eszközökkel ne öljünk meg, akadályozzunk meg évtizedek óta zajló környezetvédelmi programokat. Gondolok itt a hegyvidéki, hegyvidékeken zajló programokra, vagy egyéb más önkéntességen alapuló programokra és feltétlenül legyünk arra is tekintettel, hogy hogyan lehet a zöldítési programokat a kereszt megfeleltetéssel összhangba hozni. Úgy gondolom, hogy a második pillérbe ezt problémamentesen be lehetne integrálni, nem feltétlenül kell ezt az első pillérbe tenni. Meg kell nézni, hogy egyáltalán a greeninggel elérni, hogyan tudjuk ezt bemutatni a gazdálkodók részére, és látnunk kell azt, hogy ez milyen megoldásokra, eredményekre vezet, és ami a CAP cappinget illeti, Miután nálunk eléggé jelentős méretű parasztgazdaságokról van szó, a politika nem határozhat meg egy ideális gazdálkodási méretet. Ez a szocializmusban már kudarcra volt egyszer ítélve, nem mehetünk szembe a fejlődésnek. Köszönöm. Jelezném azt, hogy a Strasburgi hétre azon dolgozunk most, hogy szervezzünk egy folytatását ennek a vitának. Tehát mielőtt még a <clears throat> módosítók határideje lejárna, ami, mint tudják, március 14, és eh, mivel itt azt hiszem a vitából levonható az a következtetés, hogy több száz módosító legyen, talán segíthetnénk Albertnek azzal, ha még egy óra másfele tudnánk eh, vitatkozni a Rodusz képviselőt. Én is köszönetet mondok úrnak ezért a nehéz feladatért. A polgárok és a mezőgazdaságban dolgozók elvárásai eh, természetesen rendkívül magasak, azonban a kap céljait nem szabad szem elől tévesztenünk, és szilárd meggyőződésem az, hogy, környe, hogy a biodiverzitás, a környezetvédelem, az élelmiszertermelés tartoznak a legfontosabb kérdések közé. Egész sor további kérdést tudnék megfogalmazni, de kevés idő áll rendelkezésemre szeretném azt megemlíteni, amit a G pontban olvashatunk, a kap közös célkitűzései, különös tekintettel, ami a fogyasztók, fogyasztók érdekeinek védelmét, az állategészségügyet és, a, és az élelmiszerbiztonságot illeti, ezeket a célokat nem szabad veszélyeztetni. Tehát a közvetlen kifizetéseknek ugye az a céljuk, hogy a nehéz körülmények ellenére a gazdálkodóknak legyen megfelelő jövedelmük. Tehát, hogyha az első pillért a, ezen kritériumok alapján megváltoztatnánk, akkor nem tudnánk ennek megfelelni, és meg vagyok arról győződve, hogy egy második esély nem lesz, mert ez azt jelenti, azt, azt jelenti, hogy a pénzeket el fogják tőlünk venni. Éppen ezért pontosan nézzük meg, hogy mi zajlik itt. Egy további kérdés is súlyos aggodalma tölt el engem, ez a különféle gazdálkodó rendszerek és élelmiszerellátó rendszerek. Ne érjük el azt, hogy a gazdálkodóink második osztályba sorolódjanak át és azt szeretném, hogy az Európai Unió és a tagállamok tudjanak részt venni a megfelelő közös mezőgazdasági politika megvalósításában. Mi mond ennek ellent? Azt hiszem, hogy létrejöhet itt egy közös európai megoldás. Most, ami pedig a arra is kíváncsi lennék, hogy a 36-os cikket pontosan hogyan kell értelmezni. Köszönöm szépen tájékoztatok mindenkit arról, hogy a konkrét javaslat hétfő 7-e 19 órakor Strasbourgba, tehát 7-én hétfőn, még egy másfél óránk lenne 19 órakor Strasbourgba. További kilenc felszólalónk van, nagyon kérem, hogy egy percben szorítsák saját mondanóik. Kálmiértek képviselő, vagy Reimers képviselő? Tisztelt elnök úr, megpróbálok rövid lenni természetesen, és ö, úgy gondolom, hogy egy percet kapni diszkriminatív, ugyanis mások hosszabb ideig beszéltek. Köszönetet mondok Albert Desznek a jelentéséért. Természetesen én megértem, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a különböző véleményeket, de ami a lett gazdákat illeti, az ő számukra az lenne fontos, hogy a támogatások méltányosak legyenek, és megfelelő módon kerüljenek felosztásra. Gratulálok azért a javaslatért, hogy határozzák meg a hektáron a hektáronkénti legalacsonyabb összeget. Aztán a cappinggel kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy mindenképpen 75%-nak kell lennie a tehát ennek a küszömnek, és a capping területén pedig 105 százalékot kell alapul venni. Az előző kap reform esetében négy év volt az átmeneti időszak, és ez elégséges volt. Azt hiszem, hogy amit hiányzik, azok az objektív kritériumok, amelyekről már volt szó a Lions jelentés kapcsán. Fontos dönteni az előirányzott összegekkel kapcsolatos kritériumokról, tehát hogy például vegyük alapul az adott tagállam GDP-jét, nagyon-nagyon sok a munkánk még ezen jelentés kapcsán, de én hiszem azt, hogy az különböző eltések ellenére még meg fogunk egyezni. Természetesen a, aki nem ö, tud ma felszólalni, majd ö, jövő hétfőn megkapja a szót. Megpróbálok rövidebbre fogni. Jóformán minden elhangzott, amit én is szerettem volna elmondani, amit, hogy hogy figyelembe kell vennünk, hogy van egy pénzügyi gazdasági válság Európában, amelynek óriási kihatása van a mezőgazdaságra is, jelentős politikai változások mennek végbe Európán kívül is, ez is óriási hatása van a mezőgazdaságra, hiszen a mezőgazdaság a világgazdaságnak a része, és most arról beszélünk, hogy mit várunk el a gazdálkodóktól, de a közös agrárpolitikának célja az, hogy a hogy a gazdálkodás biztonságos legyen, kiszámítható legyen. Éppen ezért biztosítani kell a gazdálkodók részére a megfelelő mozgásteret. Köszönöm szépen Kalinowski, és aztán Smith kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr. Deszúr jelentésében van válasz számos témára, de vannak ugye kihívások is, és vannak a kívásokat nem igazán vette mind alapul, és nem foglalkozott velük. Például fontos a világverseny. Ugye a világverseny csökkenőben van, aztán az importok harmadik országokból. Mindenképpen fontos az, hogy az állategészségügyi szabályokat is betart bizottság a országokban. Meg kell bizonyosodni arról, hogy betartják-e a különböző szabályokat. Aztán a támogatások méltányos, igazságos elosztása. Mindennek természetesen objektív kritériumokon kell alapulnia. Nagyon nagyok az eltérések. Már csak azért is, mert az egyes tagállamokban, a mezőgazdaságban is nagyok az eltérések, de objektív kritériumokra van szükség. Erről már volt szó a Lions jelentés kapcsán. Ott, ott megvoltak az objektív kritériumok. Itt beszélünk a közvetlen kifizetésekről, és nincs ott az objektív kritériuma. Uh, Nagyon röviden, nem akarom megismételni, tehát a vidékfejlesztés, ami a kevésbé kedvezményezett eszközök körébe tartozik, tehát tehát hogy a kötelező feladatok meghatározásra kerüljenek ezen a területen, és úgy gondoljuk, hogy itt vannak a legjobb eh, projektek, és itt, és itt óriási rugalmasságot is tapasztaltunk a múltban, és érdekelne, hogy ebben kapcsolatban hogyan gondolkodnánk a jövőben. Tehát eh, ez kulcsfontosságú nagyon sok eh, rendkívül érzékeny terület számára, és úgy gondolom, hogy ezt meg kell tartani a közös agrárpolitikában. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen középpontba kell helyezni, de... E Schmidt képviselő tökéletes volt, továbbiaknak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék még egyszer rámutatni arra, hogy nagyon fontos, hogyha beszélünk ma a zöldítésről az első pillérben, tehát hogy ne kerüljenek azok az országok hátrányos helyzetbe, akik itt már nagyon sok terület feladatot végeztek el, hiszen 90%-ban már az egyes projektek meghatározásra kerültek, tehát nem szabad ezt figyelemben, figyelmen kívül hagyni, és ott van ugyebár a kereszt megfeleltetés is. És sok esetben megfeledkezünk, amikor azt próbáljuk megindokolni, hogy ilyen célokra miért kell pénzt adni, de gondoljunk itt a kockázatkezelésre és a biztonsági hálóra is, azt is tisztázni kellene, hogy mindenki ugyanarról a kérdésről, definícióról beszél, itt jelentős problémák vannak, főként ami a magas gabonárakat illeti, ez a sertéstartókat súlyosan érinti, tehát szükség lenne itt egy igazságos kiegyenlítésre, és ez egy abszolút jó lehetőséget biztosít a spekulációk számára is és Smith kolléga ezt már elmondta, ezek a speciális intézkedések a, a hátrányos helyzetű régiók részére, például a hegyvidéki régiók részére, vagy például az anyatehén tartás vonatkozásában Természetesen így lehetne biztosítani a megfelelő mezőgazdasági tevékenységet ezeken a területeken is. A fiatal gazdálkodóknak különös figyelemre van szükségük. E, üdvözlöm ebből a szempontból az előadó, a jelentéstevő szavait, de talán még bátrabb lépésekre lenne szükség, különösen a fiatal gazdálkodók vonatkozásában. Megadom a szót Bozevics képviselőnek, aztán Ágnyúnak. E, Köszönöm szépen, elnök úr. A jövőről szeretnék beszélni, a kap jövőjéről. Először azonban köszönetet mondok Deszónak és másoknak is, ugyanis ez a jelentés nagyon jó alapot képez a további megoldásokhoz, a további vitához. Azt hiszem, hogy jó irányba mutat ez a jelentés az, Euró- az európai mezőgazdaság jövőjéről van szó, azonban nincsenek merész javaslatok. Nagyon nagyok az, ugye az eltérések a régi és az új tagállamok között. A úgy gondolom, hogy minden országot be kellene venni ebbe a rendszerbe. Természetesen ugye a egyes országok között is vannak különbségek, tehát a különbségek eh, léteznek, és ez a közvetlen kifizetésekre is kihat, és ott is látjuk a különbséget. Azonban ö, olyan elveket kell megvalósítani, hogy minden gazda számára megfelelő támogatást kell nyújtani, attól függetlenül, hogy mely országokból származnak. Ugye vannak olyan országok, amelyek ellen egyfajta diszkriminatív eljárás van érvényben. Vannak olyan gazdák, amelyek, akik kevesebb támogatást kapnak. A francia forradalom óta szabadságokról beszélünk. Ugye azonban az egyenlőség, amely az egyik szlogenje volt a forradalomnak, az nem létezik. És úgy gondolom, hogy a közös kritériumokat is ki kell dolgozni a Agnew, aztán Dodds képviselők. Albert, I understand from the emails you've become a socialist and even the... Ahogy értettem az e-mailekből, te egy szocialistává váltál, és egy egyesült királyságbeli állás, államtitkár és szocialistaként írt le. Talán meg tudnád magyarázni, hogy ez honnan származik. Nagyon örülök, hogy te vagy itt a jelentéstevő, és valóban nagyon fontos kérdésekről van szó, és talán majd még tovább is tudunk lépni. Tudom támogatni, hogy csökkentsük a bürokráciát, hogy ezt hogyan akarjuk megvalósítani, megvalósítani, ez egy másik kérdés, tehát jelenleg kevés pénz áll rendelkezésre, és az Egyesült Királyságbeli adófizetőknél úgy gondoljuk, hogy ők nagyon jelentős mértékben finanszírozzák a közös agrárpolitikát. Nos, a capping vonatkozásában gyorsan kell megoldást találni. 59 másodpercet vettem igénybe. Szikrieszki képviselő, majd klassz. Moje pytanie jest... Én azt szeretném tudni, hogy mi lesz a vidékfejlesztéssel, mely pillérből támogatják. Van, aki úgy gondolta, hogy az egyes pillérből kell támogatni, az új tagállamok mindenképpen szükségük van a modernizálásra, a mezőgazdaság modernizálására régebben az egyes pilérből kompenzáltak bizonyos előirányzatokat, és az új tagállamokban nagyon fontos a mezőgazdaság modernizálása. A második kérdés, hogy miért félünk az intervenciótól a mezőgazdasági piacon? A mezőgazdasági <clears throat> piac kapcsolatosan ne legyenek illúziójunk. A jelentés úgy szeretne reformot, hogy nem tesz javaslatokat reformra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok Albert Desznek, nem könnyű a feladata, és a dolgokat egy kalap alá kell hozni, és ezt csak lépésről lépésre lehet megvalósítani. A tagállamok, és nem csak a tagállamok, ők tartani akarják a pozíciójukat, nem akarnak tárgyalni, vagy kevéssé akarnak tárgyalni. Először is meg kell, biztostanunk biztosítanunk kell a pénzügyi eszközöket, és egy erős első pillérre van szükségünk, tehát a kap esetében a pénzeket mindig meg kell tudni indokolni, és ezt ő nagyon jó érvekkel csinálni. Szükség van közös szabályozásra, amelyek regionálisan azért adaptálhatóak, és ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát nézzük meg, hogy mi a helyzet most a kereszt megfeltetéssel, tehát mi a helyzet az ellenőrzésekkel tehát úgy gondolom, hogy használni kell az esélyt arra, hogy rámutassunk arra, hogy mit is ér el a mezőgazdaság, tehát ez e, egészséges élelmiszerek, egészséges struktúrák a vidéki régiókban, és ehhez a megfelelő pénzügyi eszközöket biztosítani kell. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Lacsevoszki. Elnök helyettes, tiéd a panie przewodniczący. E, Elnök úr. Jacek Voszavik úr beszélt a testvériség, egyenlőségről, stb. Ő azt mondta, hogy az egyenlőség nem létezik. Én úgy gondolom, hogy létezik az egyenlőség, sőt, két egyenlőség is létezik. Az egyik bizonyosok számára, tehát a régebbi tagállamok számára, és a másik egyenlőség az új tagállamok számára. Tehát a, ugye a két szintű Európáról beszélhetünk, két egyenlőségről, de mi a közös agrárpolitikáról beszélünk, mit lehet tenni? Véget kell ven, vetni a két egyenlőségű Európának, és egy egy egységes Európáról kell beszélnünk. Ugye több oka van annak, hogy a közvetlen kifizetések terén nagyok a különbségek. És ez a legnagyobb tesztje az Európai Uniónak ezen túl kell lépnünk, túl kell lépni a különbségeken, mert nem igazságosak. Egyenlő támogatásokról kell beszélnünk, és igazságos támogatásokról. A támogatások elosztásának méltányosnak kell lennie, és mindenkinek egyenlően kell részesednie a támogatásokból. Hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor soha nem lesz méltányosság. Úgyhogy ismételten azt kérem, hogy mindenkivel e, bánjunk egyforma módon. Elnézést kérek tényleg mindenkitől azért a vágtáért, amit itt folytattunk. Ha Albert egyet tud érteni, és természetesen a bizottság képviselőitől is elnézést kell kérjek, itt négy igazgató is jelen volt. Tehát a következőt találtuk volna ki, Albert. Strasbourgba újra találkozunk. Hétfőn 7-én, 19 órakor, és ott azonnal Albert kapna szót, aki minden mai hát felszólalásra válaszolna. Természetesen megadnánk a szót a bizottság képviselőinek is, akik ezen alkalommal nyilván ők is elmondhatják nyugodtabban a maguk véleményét. Sajnos az a néhány perc, ami most itt még hátra van, egy nagyon gyors koordinátori ülést fog szolgálni. Albertnek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én azért az használnám az időt arra, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, aki hozzászólt, és nem tartom én azt kritikusnak, hogyha itt kritikus hangok hangzottak el. Én ezt konstruktívnak tartom, és most én ezt kicsit problémának is tartanám, hogyha visszagondolok itt az utolsó hozzászólóra, itt ugye vitatkoztunk az igazságosság fogalmáról is. Nagyon sokan más gondolnak, hogy mit kell igazságosság alatt érteni és nagyon sok vita során azt láttam, hogy itt a vélemények nagyon-nagyon eltérőek lehetnek. Na most, hogyha megnézzük a múlt heti jelentést az, agrár, az agrárium területéről, akkor látjuk azt, hogy a legkülönfélébb pozíciók vannak, ezek kiindulást lehetnek további viták, és köszöntet mondok az elnök úrnak arra, hogy Strasbourgban majd még kitérhetek az itt elhangzott véleményekre. Köszönöm. Én köszönöm, Albert, mindannyiuknak köszönöm, és még egyszer elnézést kérünk a bizottság képviselőitől. Strasbourgban fogunk találkozni, ahol folytatjuk ezt a nagyon fontos vitát. Most pedig eh, egy percet kérek még a koordinátoroktól, hogy eh, az első ponttal kapcsolatban maradjanak itt dönteni.